I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, kedves kollégák! Zur heutigen Sitzung des Haus Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai Költségvetési Ellenőrző Bizottsági ülésem. Amint látják a napirendből, ma ezt a nagy termet megkaptuk, meg hát a jelenlétük is ezt bizonyítja. Egy kicsit talán nagyobb érdeklődéssel számoltunk, mint a tényleges, de olyan fontos témákról lesz most szó, hogy azt gondoltuk, és talán majd még telik a terem, hogy itt a polgárok és a politikusok nagy tömegekben fognak érdeklődni iránta. Tudjuk le a formális részt, kiosztottuk a napi rendeket, elmondanám, hogy a főigazgató, a alap főigazgatója levelet intézett hozzánk, és abban azt kérte, hogy a bizottságunk tárgyaljon a felügyelő bizottság legfrissebb tevékenysége kapcsán, és más témák kapcsán is, például az intézményközi megállapodás témájában, hogy hogyan lehetne az EU intézmények együttműködését szorosabbra fűzni. Ezzel elvileg mi egyetértünk, de a főigazgató azt mondta, hogy állásfoglalásunkat röviden fogalmazzuk meg, hiszen ö, majd a vitában úgy is lehet kérdéseket föltenni nekik. A napirenden az erről döntés még nem szerepel, mert még a fordítóknál van az ügy, de köztes anyagokat már talán megkaptak a kollégák. Van-e bárkinek kérdése? Ha nincs, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem, és bejelentem, hogy a, ma nyílt ülést tartunk, webstreaming is lesz, tehát mindenki látható az interneten, aki felszólal. Most a előző ülésünk jegyzőkönyvét kéne elfogadni. November 6-án volt ez az ülés, van-e bárkinek megjegyzése, ellenvetése? Nincs. Akkor a november 6-ai ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem. Rátérünk akkor most az első érdemi napirendi pontunkra, amely a négyes. 2011 évi mentesítés az EU általános költségvetése harmadik szakasz. És Üdvözlöm körünkben a mezőgazdasági biztos Dacsán Csalasz urat. Köszönöm biztos úr, hogy elfáradt hozzánk. Üdvözöljük Önt az ellenőrző bizottság ülésen. Ma van ugye Szent Miklós napja. Reméljük, hogy ennek mélyebb jelentősége is lesz számunkra. Hoz nekünk valami ajándékot. Németországban legalábbis ez egy nagy nap, és a német gyerekek hisznek abban, hogy ilyenkor ajándék illeti őket. E, köztük sok az élelmiszer. A jó élelmiszerek azonban a világ nem minden részén magától értetődően hozzáférhetőek, és az EU agrárpolitikájának egy nagy eredménye, hogy az EU lakossága soha nem szenvedett élelmiszerhiánytól az utóbbi évtizedekben, és még exportálni is tudunk élelmiszert. Most a költségvetés technikai átültetés lesz a témánk, a döntések átültetése, és a szembevőszék megállapításai alapján fogunk vitázni. Éppen ezért itt vannak a körünkben a számvevőszék képviselői is, Augustin Kubikur és Rása Budbergite asszony, remélem jól ejtettem a nevüket. Köszöntöm önöket, és majd önöket is meghallgatjuk ma. Most uh, akkor először Gájer úrnak, az előadónak adom meg a szót, utána pedig a számvevőszék képviselőnek. Gájer úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a kollégákat én is. Külön tisztelettel üdvözlöm Csalasz biztos urat, és köszönöm, hogy eljött hozzánk rendelkezésre állt, és persze a számvevő szék tisztelt tagjait is köszöntöm. Ma két szempontból is fontos témát fogunk megvitatni. A 2011-es költségvetés végrehajtása kapcsán egyfelől a mezőgazdasági politika végrehajtását, illetve azon belül a két pillér összevonását, hiszen ez a költségvetés legnagyobb tétele, tehát nagyon fontos dolog. Másfelől pedig egy nyugtalanító kérdést, hogy a kutatási politika mellett a mezőgazdasági politika területén volt a legmagasabb a hiba arány 2011-ben, és sajnos a trend ellentétes azzal amit kívántunk volna, nem csökkent, hanem nőtt a hibák aránya a mezőgazdasági politika végrehajtása, különösen a vidékfejlesztés területén 7,7% a hibarány, és láthatóan a vidékfejlesztési politika területén nagy bajok vannak a végrehajtásban legalábbis a számvevőszék elemzése alapján a regionális politika kapcsán azt tudjuk, hogy főleg a felügyelő, az ellenőrző rendszerek nem működnek előképpen, és ez a hibarány és ennek a növekedése ennek tudható be. Olyan helyzetben vagyunk, amelyet más területekről is ismerünk ugyan, de itt különösen bosszantó ez a trend, mert ha a több éves költségvetési tervről kell tárgyalni, akkor sajnos egyesek kezében ott lesz az időkártya, hogy ha nem tudják jól elkölteni a pénzeket, mondják, mondják majd a tanács egyes tagállamai, akkor ne kapjanak annyi pénzt. A better spending jegyében csökkenteni akarják majd azon területek költségvetését, amelyek nem eléggé hatékonyan működnek. Erre válaszul persze, én azt tudom mondani, hogy mi mindig is a better spendinget akartuk, de aki valóban akarja a better spendinget, az kezdje otthon a munkát, vagyis ez a mi dolgunk is, hogy az ellenőrző rendszerek hatékonyságát javítsuk. Meg szeretném kérdezni biztos urat, hogy hogyan lehetne ezt a területet villámgyorsan rendbe tenni, mert legfeljebb áprilisig van idő általában májusig szokott idő lenni, de a szerződés azt írja elő, hogy május 15-éig kell a mentesítést megadni, és ez áprilisban legkésőbb itt valami konkrét lépést be kell mutatni. Áprilisi plenárülésünk lesz az utolsó, ahol erről beszélnünk lehet. Ezt én is nemrég fogtam föl. Ugye a hat hónapos futó programozás keretében. Tehát áprilisban fog a parlament dönteni arról, hogy mentesíti a bizottságot, és illetve hát magát a költségvetést, és addig meggyőző érveket kell a bizottságnak benyújtania, hogy ezt a területet rendbe hozza. Csolasz úrat, tehát erről szeretnénk megkérdezni. Ennyi volt a bevezetőm, most nem is mondanék többet, hanem meghallgatnám inkább a számvevőszéki kollégák előadásait. Köszönjük szépen, Gájer úr! És akkor már is megadom a szót a számvevőszéknek. Ki kívánja kezdeni, Kubik úr, vagy Budbergi asszony? Kubik úr, parancsoljon! Members. Kedves elnök úr, tisztelt képviselő urak, biztos úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem önöknek a harmadik fejezet, az éves jelentés harmadik fejezetében foglalt mezőgazdasági értékelés eredményeit. Ez az értékelés az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapra vonatkozik, amely 2011-ben 44 milliárd eurót tett ki, és több mint egy harmada volt az EU költségvetésének. Most először két külön értékelést adunk az agrár témákról, egyet az agrár és mezőgazdaság és garancia alapról, másodikat pedig a vidékfejlesztés vonatkozásában. A mentesítő hatóság kérte külön azt, hogy a két szakpolitikai területet külön értékeljük. Hadd kezdjem a főbb következtetésekkel. A legvalószínűbb hiba ráta 2011-ben a mezőgazdasági garancia alapnál 2,9%, ezt 180 random ellenőrzés alapján mondjuk. Az ellenőrzési rendszer ellenőrzésünk szerint részben eredményes, ami a kifizetések szabályszerűségét és jogszerűségét illeti. Ebben az értelemben hasonlít a tavalyi adatokhoz. E, ellenőriztük az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert hat kifizető ügynökségben az új önkéntes alapú bizonyosság növelését célzó eljárást két országban értékeltük. Itt találtunk hiányosságokat. A főbb következtetéseket akkor most részletesen ismertetném önökkel. Ami a hiba határt illeti, milyen hibát találtunk? Nos, talán nem lepi meg önöket, hogy a területtel kapcsolatos túlzott követelések teszik ki a 90%-át a területalapú támogatások hibáinak. A legtöbb hiba az kevesebb, mint 5%-os túlkövetelést jelent a nagyobb hibák általában a tartósan legelő használatba vett területekkel kapcsolatosak, illetve azoknak a földparcella azonosító rendszerben hibásan való felvételével. 2010-es hibaarányhoz hogyan viszonyul a 2011-es. Tavalyi évre a két alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Mezőgazdasági Garancia Alap együttesen lett értékelve, az együttes hibahatár 2,3% volt. Ahhoz, hogy összehasonlítsuk a 2010-es és 2011-es adatokat, össze kell vetnünk, össze kell adnunk a két alapra vonatkozó adatot, ez összesen 4 százalék, ebből azonban 0,2 százalék a számvevőszék módszertanának változásaira vezethető vissza a kereszt megfeleltetéssel kapcsolatos szabálysértések ellenőrzése folyamányaként. Erről majd később beszélek. Tehát a tényleges növekedése a hiba rátának 2010 és 2011 között másfél százalék, tehát 2003-ról 2,3 százalékról 3,8 százalékra nőtt a hiba arány. Ez e, jelentős, ugyanakkor az értelmezést e, óvatosan kell elvégeznünk, mert e, a számvevőszék által kiadott hibaráta a felső és az alsó becsült hibaráta között van, és statisztikailag teljesen normális, hogy az alsó és felső hibaráták között fluktuál a legvalószínűbb hibaráta én auditorként, számvevőszékként el, azt mondhatom önöknek, hogy várnunk kell néhány évet, mielőtt kimondhatjuk, hogy ez a hiba határ növekedés, ez egy normális statisztikai fluktuációnak számít, vagy pedig ténylegesen az igazgatási és ellenőrzési rendszerek romlására vezethető vissza. Az elkövetkezendő évek értékelése nyomán fogunk majd megbízhatóbb információt kapni erről a kérdésről. Visszatérnék akkor a kölcsönös megfeleltetésre, hogyan változott a mi megközelítésünk. Mint ahogy mondtam, 2011-ben eh, először a számvevőszék figyelembe vette a hibahatár kiszámolásakor a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabálysértéseket, mégpedig azért, mert ez is meghatározza a kifizetés feltételeit. Minden EU támogatás igénybevevőjének figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani a kölcsönös megfeleltetés elvét, amennyiben ezt nem teszi egy gazdálkodó, akkor csökkentik a támogatás mértékét. technikai és megvalósíthatási, megvalósíthatósági okokból a számvevőszék minden keresztmegfeleltetési megfeleltetési kötelezettséget nem tud vizsgálni, éppen ezért csak néhányat vizsgáltunk. Mint ahogy mondtam, a hiba határ, amely ennek tudható be, ennek az új módszertannak, az 0,2%-ra tehető. Tehát a miután a maga a, az audit folyamat is korlátozottan érvényesíthető, illetve korlátozottan használható, ezért az így nyert hibahatárt óvatosan kell kezelni. Nézzük akkor most az értékelését a különböző ellenőrzési rendszereknek. Ami az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert illeti, E, itt e, azt találta a számbevőszék a megvizsgált kifizető ügynökségeknél, hogy az adatbázisokban például a földparcella azonosító rendszerben, illetve a kifizetés jogosultsági adatbázisokban is vannak hibák, és ez is okozhatott hibákat. Korábban is e, azonosítottunk már rendszer szintű hibákat, ezeknek egy részét sajnálatos módon nem javították ki, idén is okoztak problémákat. Például a földhasználattal kapcsolatos problémákra gondolok, illetve a földparcella azonosítási rendszerben a támogatásra jogosult földek, föld méretek túlbecslésére. A számvevőszék részleges területméréseket is elvégzett, a, ellenőrzendő a kifizető ügynökségek által végzett helyszíni ellenőrzéseket. Három tagállamban azt találtuk, hogy eltérnek az általunk mért földméretek az ügynökség által mért földmérettől. Ami az önkéntes alapú bizonyosság növelését célzó eljárást illeti, azt találtuk, hogy a különböző tanúsító intézetek és, és testületek, amelyeket bevontak ebbe a folyamatban, nem végeznek megfelelő munkát. A számvevőszék elismeri azt, hogy az Európai Bizottság tett javító szándékú lépéseket a földparcella azonosító rendszer minőségének javítására. Ez fontos a keresztellenőrzések szempontjából is. Az idei a vizsgálatok alapján azt javasoljuk, hogy az állandó legelők támogathatóságának felmérését jobban kell biztosítani. A bizottságnak mélyrehatóbban kell ellenőriznie a kifizető ügynökségeket, javítani kell a helyszíni ellenőrzések minőségét, és a különböző tanúsító testületek munkáját és munkájának tervezését is jobban el kell végezni annak érdekében, hogy megbízható adatok szülessenek a kifizető ügynökségek műveleteinek jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Köszönöm, ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Eh, Köszönjük szépen Kubik úrnak. Most pedig megadnám a szót a következő felszólalónknak, Rásze Budbergite asszonynak. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők. A négyes fejezetet mutatnám be, amely a vidékfejlesztésre, a halászatra és az egészségügy területére vonatkozik. Ahogyan a kollégám Kubik úr is mondta, most történt meg elő, első ízben, hogy külön fejezetet szenteltek ennek a területnek. 13,9 milliárd eurós az operatív költség, ami az EU teljes költségvetésének 10,7%-át teszik ki. A vidékfejlesztésre ebből 12,4 milliárd euró jut. A vidékfejlesztési ö, kifizetések a kofinanszírozáson, társfinanszírozáson alapolnak. Ide tartoznak a területhez kötött és a területhez nem kötött intézkedések. A területhez kötött intézkedésekhez tartoznak a mezőgazdasági környezeti projektek, és nem területhez kötöttek azok a beruházások, amelyek a gazdaságok modernizálására, korszerűsítésére vonatkoznak. A szembevőszék arra jutott, hogy 2011-ben lényeges, lényeges hiba történt a kifizetések során, és hogy az ellenőrző és felügyeleti rendszerek csak részben voltak hatékonyak. Miért jutottunk ilyen következtetésre? Ami a tranzakciók ellenőrzését illeti, a szembevőszék 178 kifizetést vizsgált, Erről, ebből a 178-ból 160 a vidékfejlesztésre vonatkozott. 57%-uk esetében egy vagy több hiba volt tapasztalható. Ezzel együtt a vidékfejlesztés területén gyakrabban fordultak elő hibák, mint például a halászat és az egészségügy területén. 7,7%-ra becsülhető a legnagyobb valószínűséggel a hiba arány. Ez a számvevőszéknek a múlt évi megállapítását is megerősíti, hogy a vidékfejlesztési kiadások esetében rendkívül nagy a hibák valószínűsége. A arány azzal függ össze, hogy a nem területhez kötött intézkedések esetében nagyobb a hibák lehetősége, ami részint annak arra vezethető vissza, hogy nagyon összetettek a szabályok, és arra vonatkozóan, hogy kinek ítélhetők oda a pénzek. Ezek a hibák gyakran a projektből magából adódtak, vagy, vagy részben, vagy teljes egészében, vagy abból, hogy a kedvezményezett gyakorlatilag nem is kaphatta volna meg az adott összeget. Emellett sok esetben fedeztünk fel hibát. Olyankor, amikor a kedvezményezett valamilyen közintézmény volt, vagy önkormányzat, vagy maga a kifizető ügynökség. Ez főként olyankor fordult elő, amikor közbeszerzést kellett kiírni, és nem tartották mindig meg be a szükséges szabályokat. Ami a területhez kötött intézkedéseket illeti, a legtöbb hiba a mezőgazdasági környezeti projektek esetében volt tapasztalható. Sok esetben a gazdák nem tartották be a megfelelő szabályokat, olyan szabályokat, amelyek előfeltételei voltak a kifizetésnek. A kölcsönös megfeleltetés vonatkozó hibák a kifizetések 36%-ában fordultak elő. A szembevőszék első ízben mérte fel ezen hibák arányát. A teljes 7,7%-os hibaaránynak a 0,2%-át teszik ki a keresztmegfeltetésre vonatkozó hibák a négyes fejezetben és a belső ellenőrzési rendszereit is megvizsgáltuk Lézi Márénak. Agency. A vidékfejlesztési öm, rendszert hat tagállamban vizsgáltuk. Az egyik felügyeleti, illetve ellenőrző rendszer egyáltalán nem volt hatékony, négy esetében találtuk azt, hogy csak részben hatékonyak, és egy tudta megfelelően biztosítani a kifizetések szabályszerűségét. Emellett gyengeségeket, hibákat találtunk mindhárom területen, amelyet vizsgáltunk. Az adminisztratív és ellenőrző rendszerek szerepe ugye az lenne, hogy a megfelelő kifizetéseket biztosítsák, és végrehajtsák a megfelelő ellenőrzéseket helyben is többek között, és hogy biztosítsák a, és ellenőrizzék a kereszt megfeleltetési szabályok betartását. A számvevőszék a DG Agri ellenőrző rendszere részeként 32 tanúsító testületet is ellenőrzött, és azt találta, hogy a bizottság és a számbevőszék korábbi értékelései, illetve annak eredményei csak ritkán vették figyelembe a kockázatok felmérése során például, és az Agri DG egyáltalán nem figyelt oda ezekre. Ami a DG Agri éves tevékenységi jelentését illeti, semmiféle magyarázatot nem találtunk arra, vagy arra vonatkozó elemzést, hogy gyakorlatilag a vidékfejlesztési hiba arány az elmúlt évhez képest miért növekedett meg jelentősen. Szeretném azonban kiemelni azt is, hogy a DG által megállapított hiba arány jóval alacsonyabb volt, mint a számvevőszéké. A tagállamok által szolgáltatott 2010-es adatokon alapolt, és ahogy a megállapította a számbevőszék, a tagállamok öm, általában nem fedik fel a hibák összességét. A DJ Mare belső ellenőrző rendszere kimutatta, hogy nem mindig dokumentálták megfelelően az elvégzett ellenőrzéseket, és nem monitorozták megfelelően a kifogott hal mennyiségét a nemzetközi halászati megállapodásoknak megfelelően. Annak érdekében, hogy orvosolni lehessen ezeket a hibákat és a rendszer, rendszer szintű hibákat is, a szembevőszék azt javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a vidékfejlesztési szabályokat, feltételeket tovább kell egyszerűsíteni. Emellett azt is javasolja, hogy a tagállamok adminisztratív és jellegű és helyi helyben történő ellenőrzéseket is végezzenek, és ezek során sokkal szigorúbban járjanak el a korábbikhoz képest. Emellett a bizottság és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelően betartsák a meglévő létező szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig szeretném megkérni a biztos urat, vagy a jelentéstevőt, hogy szólaljon fel, ha szeretne, nem szeretne, akkor Colos biztos úr kap szót. Meghallgathattuk mindannyian a számvevőszék jelentéseit. Számunkra szakbizottságként nagyon fontos, hogy választ kapjunk, főként arra, hogy a vidékfejlesztés területén miért növekedett meg én nagy mértékben a hibarány. Elmondanám azonban azt is, hogy nyilván van vannak pozitívumok és negatívumok is, fontos látnunk mindkét oldalt, de hát sok kérdés is felmerült, talán válaszolhat ezekre a biztos úr. Üdvözöljük még egyszer is, a szó. Euh, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Raportőr úr, számvevő hölgyek és urak, tisztelt képviselők, a számvevőszéki jelentés ismertetése után örömmel próbálom én is tisztázni azokat a dolgokat, eh, amelyek eh, felmerültek. Most eh, reformjára kerül sor az agrárpolitikának, és amely kapcsolódik a kap reformjához, illetve a, reform, a finanszírozáshoz is. A jelentés felhívja a figyelmet az itt megfigyelt problémákra. Most először a számvevőszék két részre szedte az agrár jellegű kifizetéseket. Először is a mezőgazdasági garancia alapot vizsgálták, majd a vidékfejlesztési alapot. Két hiba határt azonosítottak. Az első a mezőgazdasági garancia alapra vonatkozó hibahatár az viszonylag alacsony, és ezek a hibák általában a kölcsönös megfeleltetésre vezethetők vissza. Ez fontos üzenet, mert azt jelzi, hogy folyamatosan, folyamatosan javítanunk kell az Ajax igazgatási és ellenőrzési rendszeren, Fontos azonban azért is a, az alapkezelésének javítása, mert ez egy komoly munkahely teremtő eszköz a kezünkben. Teljesen nyilvánvaló, hogy a reformok, amelyek amelyeket szintén folytatni kell, érintik a parcella azonosító rendszert is. Vannak olyan országok, ahol visszatérő hibákat azonosítottak. Tudnék több példát mondani azokra az okokra, amelyek visszavezethetők a 2% alatti hiba arányra Naturellement au deuxième pilier pour lequel ezzel elérkeztünk a második pillérhez, ahol a hibahatár szintén elfogadhatatlan. Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban elsősorban. E, itt nem véglegesen elvesztett pénzekről van szó. A másik dolog pedig az, hogy a jelenlegi időszak a vidékfejlesztési kifizetések vonatkozásában egy eh, rendkívül zsúfolt időszak a eh, kifizetések eh, vonatkozásában. Nyilvánvaló, hogy az előkészítő fázisban következnek be a hibák általában. A számvevőszék maga is rám mutatott arra, hogy a végleges adatok beérkezését meg kell várni. A tagállamokkal összhangban meg kell vizsgálni ezeket a trendeket. Ezt részben már megtettük, a programozás azonosítottuk, és annak bizonyos elemeit. Először is a támogathatósági feltételek nem megfelelő kezelése, mellett vannak olyan kedvezményezettek, akiket nagyon nehéz volt ellenőrzés alá vonni, mert nem azonosíthatóak, ez is növeli a hiba határt. a tagállamoknak éppen ezért pontosan azonosítaniuk kell az ezen a területen elvégzendő feladatokat. A egyes tagállamoknál rámutattunk arra, hogy a programok módosítására is szükség van, ez persze nem könnyű menet közben. Ugyanakkor a szabály betartást ellenőrző intézkedéseket is szaporítani kell. Nyilván ez a következő programozási időszakra vonatkozóan egy elvégzendő feladat. A középtávú programozást hatékonyabbá kell tenni az upstream ellenőrzések vonatkozásában. Emellett szükség van továbbképzésre, tudatosításra, amelyeket a tagállamokkal közösen kell elvégeznünk. A legutóbbi eh, mezőgazdasági miniszterek csúcsértekezletén én feltettem a kérdést a minisztereknek, és eh, arra kértem őket, hogy vizsgálják meg a saját hazájukban tapasztalt problémákat, közösen dolgozzuk ki az esetleges megoldásokat útmutatást is kiadunk majd, amely felsorolja a jó példákat és a rossz példákat vannak olyan tagállamok, amelyek viszonylag egyszerű intézkedésekkel eh, megfelelő eredményeket tudnak produkálni, más tagállamokban ez valami miatt nem sikerül. Tehát a jó példát eh, azt eh, be kell mutatni. Emellett ellenőrizhetővé kell tenni azokat a szabályokat, amelyeket az elkövetkezendő programozási időszakra készülünk elfogadni. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezek eredményt hozzanak, időre van szükség. Meg kell vizsgálni, hogy akár azonnali szabályjavítással is mennyire gyors eredményeket tudunk elérni. Én ebben számítok önökre, itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Együtt működünk ebben az együttdöntési eljárásban, annak érdekében, hogy a szükséges változtatásokat meghozzuk, és kézzelfogható eredményeket érjünk el. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szívesen válaszolok a kérdést. Köszönjük, biztos úr. Most akkor a képviselőket kérem, hogy jelentkezzenek, ki kíván felszólalni, ki kezdi. Geyer úr, előadóként, elsőként. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a számvevőszék tagjainak és Csalat biztos úrnak is a tájékoztatókat. Először is kérdést szeretnék intézni biztos úrhoz. És közben persze elmondani, hogy a mentesítési döntésig folyamatosan nyilván nyomon fogjuk követni, hogy szolgálatai milyen konkrét lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a feltárt problémákat orvosolják, és elkezdjék azt az eljárást, amelynek az eredményeképpen a következő évek során legalábbis nem romlik a hibarány. Albert Camus mondta, hogy nem könnyű a boldog embert elképzelni. In der ländlichen Entwicklung angeht. Sisyphus boldog ember volt, mert ugyan sok-sok munkával, de mégis csak eredményt ért el. És nyilván meg lehet magyarázni a hibarány növekedését, de vannak olyan problémák, amelyeknek a részleteit, a gyökereit is föl kell tárni. És, és világos képet kell alkotnunk róluk. A regionális politikában olyan gyakorlat indult el és erősödött meg, amelynek az eredményeképpen egyes tagállamokban, és ezt a bizottságunk is tudja, fogalmazzunk világosan, igen komoly hibe arány alakult ki a rossz végrehajtás miatt, és jó lenne, hogyha legalább a második év során némi javulás lehetne tapasztalni. Ezeknél ugye a cseh köztársaság pénzügyi miniszterével egyeztettünk, ott volt az egyik legsúlyosabb helyzet. Tehát tudjuk, hogy a tagállamoknál van a probléma a pénzek kezelésében elsősorban és meg kéne tudnunk, hogy ők mit szándékoznak tenni, mert az ő kezükben van most a megoldás kulcsa. Ezt lenne jó pontosabban feltárni, hogy az egyes országokban mi a probléma. Ugye a 14-es kérdésünk konkrétan erre irányul. Azt kérdezik, hogy mely tagállamokban sikerült a tagállam ajánlásait végrehajtani, és melyek azok, amelyek nem feleltek meg az elvárásoknak. Konkrétan most is meg szeretném önt kérdezni, hogy nem tudom, hogy ez ma lehetséges-e, hogy konkrétan válaszoljon is ezekre a kérdésekre. Szeretnénk végre tudni, hogy mely tagállamokkal van a legtöbb baj. Lehet, hogy a mi bizottságunk is tudna segíteni eh, helyben eh, eszmecserét folytatni a felelősökkel és némi nyomást gyakorolni a helyi végrehajtókra. A második mondani volom, illetve kérdéskör, amelyet szerettem volna megfogalmazni, az az, hogy hogyan tudnánk közös tény alapot teremteni, tehát hogy alapunk, a kiindulási alapunk közös legyen az adatok szempontjából, mert az a hiba arányok számítása még a számvevőszék és a mezőgazdasági főigazgatóságnál sem azonos, és nem értjük továbbra sem, hogy miből adódik a különbség. Szeretnénk azt látni, hogy legalább a számvevőszék és a bizottság számítási eljárása megegyezne, a hiba arány tekintetében, hogy legalább tudnánk, hogy melyik adat alapján kell érvelnünk, és más főigazgatóságoknál már látható, hogy ez megtörtént. Például a foglalkoztatási főigazgatóság hibaszámításánál a számvevőszék által javasolt eljárást követi, és nincs különbség a kettő között, vagy csak minimális, és ott az apró különbség is jól megmagyarázható. A számvevőszéktől azt hallottuk, hogy a tagállamok által alkalmazott statisztikák, illetve leadott statisztikák gyakran nem megbízhatóak, ezen is változtatni kell, világos, és ebben gondolom, ahogy ön is bejelentette, a bizottságnak komoly szerepe lenne. Szeretnénk hallani, hogy konkrétan miben látja ezt a feladatot, és jó lenne, hogyha a bizottság egésze odafigyelne arra, hogy a tagállami statisztikák megbízhatóbbak legyenek, hogy ezáltal is realisztikusabban tudjuk a helyzetet megítélni. Köszönjük, Gájer kolléga. Vásztász következik, aztán pedig Piper kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is én is sok szeretettel köszöntöm a számvevő széktisztelt képviselőt és Csalasz biztos urat is, hogy eljött, és a szolgálatainak is meg szeretném köszönni, hogy gyorsan válaszoltak kérdéseinkre és pótkérdéseinkre. Nem tudom már melyik számvevőszéki képviselő mondta el, hogy fontos az ilyen párbeszéd, mert így le lehet vonni a múlt tanulságait és az abból fakadó jövőbeli feladatokat. Két dolog szűrődött le nekem most az eddigi eszmecseréből, meg a listából. Végül is tudtuk ezeket eddig is, de most egyértelmű váltak, hogy, hogy a kedvezményezetek 80 százaléka kap 5000 eurónál kevesebbet, és csak töredékük kap 100 ezer eurónál többet. Tehát ezt eddig is nagyjából sejtettük, ezeket az arányokat, de ezek nagyon ijesztő és komoly számok. Nem lehetne az eszmet során a közös agrárpolitika ról szóló parlament és bizottság közötti eszmecserék során ezt a kérdést is tematizálni? Mert még az sem biztos számunkra, hogy most a tárgyalások jó irányba haladnak. Hogy ne 0,4%-a a kedvezményezetteknek kapja meg a pénzek nagy részét, és 80%-uk a 13-15%-át. Ez így igazságtalan. Aztán az aktív gazdálkodó fogalmát is felül kéne vizsgálni. A válaszaiban biztos úr többféle gazdálkodó típust leír. Úgy tűnik, hogy ez szinte már egy negatív listának minősíthető, mert gyakran ugye már sportszervezetek is gazdálkodónak minősülnek e tág fogalom definíció miatt. Ha valódi gazdálkodókról akarunk beszélni, és őket akarjuk támogatni, akkor nem szabadna ennyire kitágítani a definíciót. Szeretném tehát ezt a kérdést is tematizálni, az aktív gazdálkodó kifejezés definícióját. Ezt nem lehet a tagállamokra hagyni, ezt a definíciót. És attól tartok, hogy ez egy kicsit életidegen, hogy a sokféle definíció között elvész a gyerek, ha fogalmazhatok így, tehát végül is nem a ténylegesen aktív gazdálkodókhoz jut el a pénz kérném biztos urat, hogy tárja föl számunkra ennek a problémának a hátterét. Piber úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak, és köszönöm a számvevőszéknek is, hogy itt van ma, és köszönöm a rendkívül érdekes és jó információkat is. Néhány kérdést tennék fel. Először is egy nagyon alapvető általános jellegű kérdés amely a következő időszakra vonatkozik majd. A következő programozási időszakban az agrárpolitika első pillérében rendkívül összetett kereszt megfelelési rendszerünk van, vagy kölcsönös megfelelési rendszerünk. Az első pillérben jóval több környezetvédelmi szabály van, mint ebben az időszakban tapasztalható hogyan tudják biztosítani, hogy emiatt ne jöjjön létre nagyobb arány, illetve ne nőjön meg a hiba kockázat. Európa számos tagállamában a növekvő bürokrácia miatt és a nagyobb hibakockázat miatt egyre több gazd gondolja úgy, hogy nem él az európai mezőgazdasági támogatások lehetőségével. Ezt nem engedhetjük, tehát az a kérdésem, hogy mit tesznek azért, hogy a, a hiba arányt, a hibák gyakoriságát már előre némileg leszorítsák. A második kérdés inkább apróbb részletekre vonatkozik, legalábbis az első kérdésemhez viszonyítva. A támogatható, kisebb intézkedésekre van szükség, főként a vidékfejlesztés területén. Megtanultam, megtapasztaltam, hogy a tagállamok gyakorlatilag sok esetben maguk alatt vágták a fák, fát, mert maguk is rendkívül összetett szabályokat alkottak, és ezért a számbevőszék figyelmének, figyelmének középpontjába kerültek, mert a saját maguk által kreált bonyolult szabályokat nem tartották be. A saját régiómban is így van ez, ahol sokat panaszkodnak a bürokratikus szabályok miatt, az administratív szabályok miatt de hát ez a saját önkormányzatunknak és saját tartományi kormányunknak a sara, mert rendkívül bonyolult módon fogalmazza meg a szabályokat. Talán a számvevőszék is, és mi is tehetnénk azért, hogy egyszerűbb szabályok szülessenek regionális szinten. Úgy gondolom, hogy itt talán tehetnénk is valamit, és ez a közvetlenül az érintettek számára lenne fontos. A vissza a pénz újra behajtása területén van, ahol sikerek vannak, van, ahol azonban gondok adottak. Itt van ez az 50-50 szabály. Ami a 2011-es költségvetési évet illeti, hogyan ítélik meg ezt a szabályt önök? Valós sikere ez? Főként a 100, az önök által javasolt 100%-os szabályhoz képest, miszerint ugye a 100%, az összeg 100%-át a nemzeti költségvetésből kell elvonni, mennyire reális egy ilyen szabály esetleges bevezetése, a tagállamok egyáltalán beleegyeznének ebbe, van -e erre lehetőség? Üdvözölném, hogyha erről is szólna néhány szót. Az utolsó kérdésem pedig a zöld terület és az erdő közötti különbségtételt illeti. Adódott itt némi gond, ami ezen területek elkülönítését illetett, illet, illetve a támogatások megszerzését adott esetben csalás révén is. Hallhattuk, hogy helyben szeretnék ellenőrizni a szabályszerűséget ennek kapcsán. Nem haladja ez meg a bizottság kapacitásait, hogy ott helyben ellenőrzéseket végezzenek? Hogyan tudnak hatékonyan ilyen ellenőrzéseket végezni? Vagy pedig annyira megbíznak a tagállamokban, hogy tagállami szinten megfelelő ellenőrzés történik. A folyamat kellős közepén vannak. Van-e valamiféle időközi jelentés arról, hogy jól működik -e ez az ellenőrzés? Ennyit szerettünk volna mondani néppárt részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mulder úr a következő. Thank you, uh, Chair. Köszönöm, uh, elnök úr, én is megköszönöm uh, a számvevőszéknek és a bizottságnak is a munkát, amit eh, elvégeztek. Összességében úgy gondoljuk, hogy mindenki a legjobb szándékkal járt el, eh, de úgy tűnik, hogy nem javulnak a dolgok, és ez, ez, ez azért aggasztó. A parlament is eh, már ezt többször mondta. 18 éve kezdtük el <clears throat> mondogatni, miért nem tudjuk javítani a dolgokat. Van egy éves szinten ismétlődő rituálé, és ha azt nézem, hogy milyen bőbeszédűen válaszolt a bizottság a kérdéseinkre, illetve a számvevőszék felvetéseire, akkor tényleg nincs is hozzáfűzni valóm, csak a kérdés az, hogy az bánt, hogy miért nem valósul ez meg engem. A közös agrárpolitika főkérdése az Ajax rendszer, az integrált igazgatás és ellenőrzési rendszer, illetve az, hogy 2% alá menjen a hibahatár. És most megint fölé ment. Tehát egy időben úgy láttuk, hogy javultak a dolgok, aztán most megint romlottak. Hogyha egy rendszer korábban működött, akkor miért van az, hogy immár többedik évben romlik. A parlamentben úgy gondoljuk, hogy persze lehet nagy számú ellenőrzést végezni, miközben természetesen a gazdálkodóknak elegük van a sok ellenőrzésből, amelyeket részben a számvevőszék, részben a nemzeti kormányuk, részben az Európai Bizottság végez, és ezen túlmenően természetesen a magánpiac szereplői is ellenőriznek, például egy tejtermelő esetében nyilvánvalóan a tejátvevő is végez ellenőrzéseket. Az agrártermékek vonatkozásában az ellenőrzési rendszerünk az olyan bonyolult, ami sehol máshol nem működik, mégsem sikerül a célkitűzéseket teljesítenünk már mindent megpróbáltunk, mi politikailag a bizottságot tartjuk felelősnek, a bizottságnak pedig a tagállamokat kellene politikailag felelősségre vonni. Ezt szeretnénk már évek óta legyen politikai felelőse ezeknek a dolgoknak az egyes tagállamokban, mert hogyha minden évben egy politikai felelős nyilatkozatot tenne minden egyes tagállamban, és olyan helyzetbe találná magát, mint az Európai Bizottság találja most, az nyilvánvalóan kínos lenne az adott ország kormányának, tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne ebbe az irányba tennünk lépéseket. Vannak konkrét kérdéseim, és ha megvizsgáljuk a jelentést, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb kedvezményezetjei az agrárpolitikának fel vannak sorolva, és állami vállalatok kapják a legnagyobb pénzeket, különösen az új tagállamokban. Önök szerint ez igazolható-e? Mert a kap eredetileg nem állami támogatásnak szántuk, hanem az egyéni termelők támogatásának. Mit gondol erről a bizottság? Akarja-e ezt megváltoztatni az új mezőgazdasági rendeletekben? mivel igazolja azt, hogy ezek az állami eh, gazdaságok kapják a támogatásokat. Ebben a jelentésben nem láttam, de korábban olvastam, hogy eh, eh, hektár, illetve tulajdon alapú volt a jövedelem támogatások alapja, és Görögország volt a leggyengébb láncem, mert nem volt normális ingatlan nyilvántartási rendszer, aztán mégis valahogy a gazdák kaptak pénzeket, bár el nem tudom képzelni, hogy mi alapján. Azóta azt olvastam, hogy megint csak ott van egy szakértői gárdánk, amely a földnyilvántartással kapcsolatban próbálja a görög kormányt segíteni. Hogy áll most ez a görög helyzet? Sok kérdés elhangzott, ugyanakkor egyre kevesebb időnk van. Három kollega akar még kérdést feltenni, Andreas asszony az első. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az Európai Számvevőszék képviselőjéhez szeretnék kérdést feltenni. Kubik úr azt mondta megjegyzéseiben, hogy várnunk kell éveket még arra, hogy végül a statisztikailag számított ö, trend megforduljon a hiba arányban. Idén 1,5%-kal nőtt a hibák aránya, és, és ha a válság okozta hatásokat is figyelembe vesszük, akkor a politika sikeressége szempontjából egyetem kijelenthető, hogy az ellenőrző rendszerek nem működnek megbízhatóan ezen a területen. A számvevőszéktől kérdezem, hogy önök szerint hány évre van ahhoz szükség, hogy ez a trend megforduljon? Mert már eddig is ö, régóta növekszik a hiba arány. Hány évbe telik az, hogy ez megforduljon? Ugyanis jelenleg éppen megreformáljuk a mezőgazdasági politikát, és nem mindegy, hogy a reform kapcsán születendő döntések és a múlt tükrében meghozandó döntések milyenek lesznek. Csolos úr azt mondja, hogy nem kielégítő a hiba arány. Hát ez egy szerintem ö, puhított megfogalmazás, de azt is állítja, hogy ez nem csalásnak köz, tudat, mm, tudható be többségileg. Egyik válaszában azt mondta, hogy a bizottság azt látja, hogy a pénzek visszahajtása sem működik jól a tagállami szinten, és a tagállami költségvetésekkel való összhang sem jó. Ön szerint a tagállamok a válság közepette nem érdekeltek abban, hogy hogy csökkentsék a saját adófizetőik hozzájárulását jobb EU pénz visszahajtással? El tudja nekünk mondani továbbá azt, hogy a kedvezményezetnek minősülő területek értelmezése közben történik-e csalás az ön véleménye szerint? Köszönjük. Akkor most megadom Jean-Pierre Odinak a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr a magyarázatait. Először is gratulálok a francia nyelvtudásához, mert noha állandóan beszélünk a többnyelvűségről, mindig azt tapasztaljuk, 400 oldalas pénzügyi rendeletet szavaztunk meg a múltkor, és az se volt lefordítva több nyelvre, franciára sem. Geyer úr beszélt a naptárról, nekem nehezemre esik megmagyarázni a választóinknak, hogy még mindig a 2011-es számokat rágjuk, miközben nincs meg a 2013-as költségvetés. Nyilvánvaló, hogy nem lesznek figyelembe véve azok a javító szándékú intézkedések, amelyekről most beszélünk a következő évekre, programozási időszakra vonatkozóan 2014-2020 20-as időszakra ön felelőse, biztos úr, a, ön hány kifizetési tételnek és hány kedvezményezetnek a politikai felelőse? Mert ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a számvevőszék mindegy 180 tételt ellenőrizett a mezőgazdasági területen, és 160-at a vidékfejlesztési területen, és azt mondják, hogy 39% hibahatárt találtak ezekben a kifizetésekben, aztán a legvalószínűbb hibi határ szerint 2,3% nekem nem jönnek össze a számok, szerintem a számvevőszéknek a a technikai részletekről magyarázó szöveget kellene készítenie, hogy hogyan lesz a 39%-ból 2,9% mindössze 180 ellenőrzés alapján. Kubik úr maga is mondja a számvevőszék részéről, hogy a hibahatárt nagyon óvatosan kell kezelni, és egyébként is minden számot óvatosan kell kezelni, meg a kifizető ügynökségek számos hibát követnek el. A tanács most is itt van, nem tudom, hogy az elnök úr szót akar-e adni nekik, de amikor mi beszélünk ezekről az ügyekről, és kérdőre vonjuk a tagállamokat, akkor azok állandóan a bonyolultságára vonatkoznak az igazgatási rendszereknek, holott a hibák nagy része nemzeti szinten keletkezik, amely hibákért a tagállamok a felelősek, mi pedig csak a bizottságot tudjuk felelősségre vonni. A mi szempontunkból ők külső, autonóm rendszerek. Jön tehát a tanács, és nem szól semmit. A, nyilván a tanács az egy sui generis intézmény, nem a tagállamokat képviseli. A tagállamok ebből a szempontból független, autonóm entitásnak számítanak, és nyilvánvalóan nem beszélhet a nevükben ilyen kérdésekben a tanács. Ugyanakkor mégis eh, a tanács eh, minden mentesítésről megnyilvánul, a mentesítésben és a költségvetési kérdésekben a tanácsnak van felelősségi köre. Tehát egy közös felelősségről van itt szó. Néhány kérdést tennék fel, biztos úr. Ön mondta, és nekünk örül, mi örülünk annak, hogy csalások nem igen történtek, és ráadásul a hibásan kifizetett pénzeket vissza tudjuk fizettetni nagy részt. Bizottságnak és a számvevőszéknek is címzem a kérdést hamarosan ugye véget ér a mi mandátumunk, az önöké is egyébként. Mielőtt befejezzük a mandátumunkat 2014-ben, jó lenne, hogyha az általános hibahatárról lenne fogalmunk a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan, mert egyébként soha nem tudnánk meg, hiszen a 2013-as mentesítést majd 2015-ben fogadják el. Márpedig amikor a választók elé állunk, jó lenne, hogyha képet tudnánk nyújtani nekik azokról a problémákról, amelyek keletkeztek, és meg tudnánk mondani, hogy mik az összesített hibahatárok mondjuk 2007-től 2011-ig, 12-ig. Emellett milyen intézkedésekkel számolnak, mit kívánnak tenni a dolgok javítása érdekében, mi a haszna az önök által tervezett intézkedéseknek, hogyan képzelik el az egyszerűsítést, mert Mulder úr is utalt rá, hogy túl bonyolult az európai nemzeti rendszer együttes komplexitása, nem bírnak többet elviselni az emberek, egész egyszerűen nem értik meg, hogy miért bonyolítjuk a dolgokat. És aztán egy kicsit mentesítési jellegű kérdésem is van. Ön a társ törvényalkotóval párbeszédben van a, pakreform, a kapreformmal kapcsolatban, 2020-ig terjedő ö, időszak kapreformjával kapcsolatban, és én pedig úgy látom, hogy a bizottság tényleg enyhi, egyszerűsíteni akarja a rendszert. Én magam részt veszek a, az ipari bizottság munkájában is. Azt látom, hogy korábban a bizottság bonyolított, most egyszerűsíteni akar, miközben a parlamenti módosítók bonyolítják a dolgokat bizonyos szempontból. Tehát az egyszerűsítési eredményező táblát, hogyha megnézem, akkor meg vagyok döbbenve, mert azok a dolgok, amelyeket az elmúlt években tettünk, hozzájárultak a, az Európa ellenes hangulathoz azzal, vagy azáltal, hogy továbbra is egyre bonyolultabbá válnak a szabályok és a dolgok. Köszönöm. Évik Newton, Martin Heusling. Köszönjük szépen, most pedig Martin Hajszlin következik, parancsoljon. Csak néhány rövid kérdésem lenne a biztos úrhoz és a számbevőszék képviselőjéhez. Az első pillérben gyakran azért került sor csalásra, mert nem ismerték el gyakorlatilag támogathatónak a zöld felületeket, illetve a legelőket. Ezt nyilvánvalóan figyelembe kell venni a jövőbeni támogatásokról szóló tárgyalások során, ami a zöld területek, a zöld felületek definícióját illeti. Nemrégiben az Agri Szakbizottság Ausztriába látogatott az Alpesi térségbe, és ott tapasztalhattuk, mennyire nehéz elkeríteni egy legelőt más területektől adott esetben. Tehát a biztos úrtól azt kérdezem, hogy definíció kérdése, meghatározás kérdése-e, hogy mit nevezünk legelőnek, vagy pedig a támogatások alapvető problémájáról van szó. Továbbá tanúsító ö, irodák ö, működésének kérdése is felvetődik, hogy ezek nem működnek megfelelően, akkor arra is oda kellene figyelni. Ami a kereszt megfelelést illeti, a kölcsönös megfelelés kérdését, ez nyilvánvalóan probléma az agrárpolitika jövőbeni átalakítása tekintetében is. Hogyha ezek a környezeti szabályok ennyire hibakockázattal terheltek, akkor kérdés, hogy a greening, tehát a zöldítés sem valamit változtatni kell rendszer szinten, vagy pedig azt mondjuk, hogy az agrárintézkedéseket, amelyeket sok tagállamban greeningnek neveznek, ezek nem ismerhetőek el automatikusan greeningként vagy zöldítésként. És ekkor viszont csökkenni fog a zöldítő jellegű intézkedések elfogadottsági szintje. A kérdés ennek kapcsán az, hogy itt konkrétan melyek a leg, mely hibatípusok a leggyakoribbak. Ugye, és ezek igen jelentős hibarányt mutattak, ahogy hallhattuk. Egyetértek Geyer úrral abban, hogy meg kell nevezni a legnagyobb hiba arányjal rendelkező tagállamokat. Valóban úgy van, hogy a tagállamok között nagy a különbség, ami a hiba arányt illeti. Nem lehet ezt ráhúzni az egész mezőgazdaságra Európa szerte, fontos, hogy megnevezzük az adott országokat. Aztán az aktív gazda kérdése, ez is egy vitatott pont az Agri szakbizottságban az agrárreform kapcsán. Nem lesz egyszerű egységes definíciót találni, meghatározhatunk itt egy támogatási határt, ami az összegeket illeti, de hát a gond az, hogy vannak olyan gazdák, akik gyakorlatilag csak hobbiként űzik a gazdálkodást, vagy mellékkeresetként tekintenek erre a tevékenységre, tehát nem egyszerű a definíciót megfelelően meghatározni, nem szabad túl sok gazdát kizárni a támogathatók köréből, és hát fontos kérdés, hogy ki mennyit kap, és sok esetben ugye állami gazdaságokról is szó van. Éppen ezért úgy gondolom, eh, sokkal jobban meg kell vitatnunk a kérdést, hogy hol húzzuk meg a határt, a felső határt. Ehm, er Köszönöm szépen, Martin. Ha nincs több kérdés a kollégák részéről, akkor tisztelettel visszaadom a szót biztos úrnak, mert bőven született kérdés. Euh, Megpróbálok mindenre válaszolni. Először is euh, Geyer úr, aki az előadó. Nos, ami az általános értékelést illeti, amit a számbevőszék kiadott, ezt már mondtam az első pillérre vonatkozóan megegyezik az értékelésem Kubik, úrral, hogy éppen most az elmúlt években egy olyan időszakot láttunk, amikor a hibahatár nem nagyon változott, mert ha összehasonlítjuk a legvalószínűbb hiba határt az évekre vonatkozóan, akkor ott látunk eltéréseket, de a statisztikai metodológia olyan, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, mi a hiba határ. Tehát van egy variabilitás, amely egyébként eh, nem változik. Van egy tólik határ, ami, ami nem nagyon változik, és ez a válaszom Andreasen asszony kérdésére is, hogy eh, rendszer szemlélettel nézve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer egy olyan rendszer, amely számunkra lehetővé teszi, hogy igazgassuk a rendszert akkor, hogyha az alapok rendben vannak. Tehát eh, én úgy gondolom, hogy nincsen eh, rendszer szintű eh, probléma, minőség probléma, egész egyszerűen csak azt kell eldöntenünk, hogy hogyan lehet hatékonyabban használni ezt a rendszert. A számbevőszék is rámutatott, hogy egyes tagállamokban, és nem általános problémáról van tehát szó, egyes tagállamokban vannak időről időre adat problémák is, tehát azok az adatok, amik befutnak a rendszerbe, például a parcellákkal kapcsolatban nem megbízhatóak. A parcella azonosító, a parcella méretre vonatkozó adatok nem, nem megbízhatóak. Vannak olyan tagállamok, ahol megbízhatóak ezek az adatok. Görögországban valóban nem, ott hatalmas problémák voltak, erről is volt egy kérdés, az elmúlt években nagy problémák voltak Görögországban, Görögországban. Van egy cselekvési terv, noha van egy cselekvési terv. Görögországban nincs valóban jogilag elfogadható ingatlan nyilvántartás, de most már rendelkezésünkre állnak olyan adatok, amelyekkel azonosítani lehet a parcellákat, és kiszűrni a hibákat, de ez egy hosszú távú folyamat. Vannak olyan területek, ahol ugyanazt a parcellát, amely egy blokknak számít, többen használják, és változnak a határok az egyes felhasználók között, tehát változik a, a, a vetés például, illetve a termény, amit azon a területen egyik évről a másikra termelnek. Ez nem eh, rendszer probléma, az adatok minőségére kell odafigyelni. Emellett a tagállamok eh, számítástechnikai fejlesztéseket is végeztek, eh, kifizetések vonatkozásában is, és ezzel az adatbázis javul. Vannak olyan tagállamok, amelyek az adatbázisban nem végezték el a megfelelő korrekciókat van egy pénzügyi korrekciós rendszerünk, amely eh, megpróbálja arra bátorítani a tagállamokat, hogy eh, nagyon figyeljenek oda a kifizetésekre és a kifizetések eh, helyén valóságára. Andreasen asszony másik kérdésére válaszolva, hogy miért a tagállamok fizetik ezeket a korrekciókat. Nos, azért, mert közös igazgatás van. Nem a mi pénzünkről van szó, a tagállamok pénzéről van szó, tehát ha a tagállamok nem megfelelően használják fel ezt a pénzt, ha a nemzeti igazgatási rendszer nem vállalja a felelősséget, akkor a pénzügyi felelősséget kell vállalni. Ezek tagfizetői, adófizetői pénzek, amelyeket egyszerűen jól kell felhasználni. A bizottság azonosítja hogy van egy igazgatási probléma, a, ha globális az ilyen probléma, akkor azért vállaljuk a felelősséget, hogyha a megosztott felelősségi rendszeren belül jelentkezik az a hiba, akkor a tagállamoknak kell ezt a felelősséget vállalni, mert nem tudjuk az auditorok számát a végtelenségig növelni. Kevesebb tagállam volt 15 éve, jobban tudtuk ellenőrizni a dolgokat, egész egyszerűen most nem vagyunk már rá képesek. Ami a cselekvési tervet illeti a vidékfejlesztési területen, ott magasabb a hiba arány, és első elemzésünk azt mutatja, hogy egyrészt problémás a helyszíni ellenőrzések minősége, azt elvégzők képzettségével is vannak problémák, de azt is mondtam, hogy a programozás túlságosan bonyolult. Tehát a tagállamok a jogosultsági feltételeket, a kiválasztási feltételeket túl bonyolultan fogalmazzák meg, nem fogok részletekbe vonatkozni. Nyilván ez a cselekvési tervben szerepel, illetve külön kérésre beszélhetek erről is. Tehát egyrészt az ellenőrzés minőségét szeretnénk javítani, valamint a, az ellenőrzés statisztikáját, azért, hogy azonosíthassuk, hogy hol vannak a problémák. Másfelől viszont egyszerűsíteni akarjuk a programozást is. Amikor a tagállamok azt kérik, hogy egy futóprogramot változtassunk meg, illetve hagyjuk jóvá a változtatást, akkor mi megvizsgáljuk azt is, hogy a javasolt módosítás mennyire lesz ellenőrizhető. A következő költségvetési időszakra vonatkozóan pedig azt akarjuk, hogy a vidák, vidékfejlesztési programok programozásakor ne csak a célokat ellenőrizzük, hanem a tervezett intézkedések ellenőrizhetőségére is odafigyeljünk. Tehát egyfelől nyilván a célkitűzéseknek politikai, társadalmi, stb. haszna van, ezeket teljesíteni kell, de nem minden áron. A célok elérésére használt eszközöknek is átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni. Hány tagállamról van szó? Nos, ami a programozás bonyolultságát illeti, 14 tagállamban azonosítottuk ezt a problémát, azok közül, amelyekkel most szorosabban együttműködünk. Nem lehet azt mondani, hogy itt a lista egyébként, nem tudom, hogy ez hasznos-e, Ausztria, Dánia, Észtország, Spanyolország, Bulgária, Málta, Portugália, Franciaország, Írország, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia és Lettország. Tehát ezek azok az országok, ahol a hiba határ magasabb, mégpedig azért, mert bonyolultak a programok. Tehát megvizsgáljuk ezeknek az országoknak a, a, a munkáját. Ugye a tagállamok feléről van szó, szinte általánosnak nevezhető a probléma. Általánosságban is kezelnünk kell a programok bonyolultságát. Ami az ellenőrzések minőségét illeti, azt látjuk, hogy szintén vannak konkrét problémák. Egyes tagállamokban azonosíthatók ilyen konkrét problémák, tehát az ellenőrzés minőségével, vagy az ellenőrzést végzők felkészültségével van baj. A, ami a különbséget illeti a mi véleményünk és a számvevőszék véleménye között, ezt két dologgal tudnám magyarázni. A számvevőszék olyan mintavételi rendszert alkalmaz, amelyet ők dolgoztak ki. Nyilván ők tudják igazolni, hogy miért ilyen mintavétellel dolgoznak nem tudnak annyi ellenőrzést csinálni, mint mi, ők kisebb mintán dolgoznak, mi a saját elemzésünket a tagállamok ellenőrzéseire alapozzuk, illetve a tagállami ellenőrzések általunk végzett felülvizsgálatára. Ami Odi úr kérdését illeti, az első pillérben olyan 10 millió tranzakció történik, tehát 500 ezer ellenőrzést végeznek a tagállamok. Ez együttesen jelent eh, helyi, tehát helyszíni vizsgálatot és administratív vizsgálatot. 580 eh, ezer vizsgálat helyszínen. Eh, a második pillér alatt 5,7 millió tranzakcióról beszélünk, és ott is körülbelül 500 ezer ellenőrzést végeznek a tagállamok. Tehát eh, a tagállam, az ellenőrzések száma elég magas, és ezek alapján számítja ki a bizottság a legvalószínűbb hibahatárt. <clears throat> Megint csak Andreassen asszonynak válaszolva, ugye vannak a lényeges hibák, és vannak az eljárási hibák, olyan eljárási hibák, amelyek a projekt végkimenetelét nem befolyásolják ezért is mondtam azt, hogy egy dolog a hiba, és más dolog az, hogy rosszul használják fel a pénzeket, vagy elvesznek a pénzek. Vegyük például a közbeszerzéseket. Mondjuk kell egy utat építeni, még ha van is mondjuk egy olyan hiba, amely százszázalékosnak minősíthető, mert a közbeszerzési szabályokat megsértette a, a kíró, az utat mégis a, elkészítik, tehát az eljárási szabályok nem teljesültek, ez egy százszázalékos hibahatár, mert a szabályokat teljes mértékben megsértették, de még sincs csalásról szó, mert az utat megcsinálták, és az adófizetőt nem érte kár. Ami a bizottság statisztikák minőségére vonatkozó célkitűzéseit illeti, szeretnénk a tanúsító intézmények szerepét növelni. Az elkövetkezendő költségvetési időszakban arra teszünk javaslatot, hogy ilyen tanúsításokat végeztessünk, mintavételes ellenőrzéseket végeztessünk, és a kifizető ügynökségek munkáját is ennek révén jobban tudjuk igazolni. Ami a tanúsító szervezeteket illeti, azért hadd mondjam el, hogy ez most egy önkéntes rendszer. Tehát amennyiben a tagállamok egy tanúsítási rendszer alapján elvégzik ezt, akkor a bizottságnak benyújtják ennek a, az eredményeit, a bizottság pedig ezt szintén ellenőrizni tudja. 2014-től azt szeretnénk, hogyha ez az önkéntes alapú bizonyosság növekedését célzó eljárás kötelezővé válna, e, ehhez kiadunk egy útmutatást, és szeretnénk, hogyha ezek a tanúsító szervezetek szintén tudnának javítani a munkájuk minőségén, pont azért, mert pontosabbak lesznek a szabályok. Tehát egyrészt megerősítjük a tanúsító szervezetek munkáját, másrészt a bizottság munkáját is javítjuk, és ennek révén azt reméljük, hogy a tagállamoktól érkező statisztikák minősége is javulni fog. Stász úr, milyen tapasztalatokat vontunk le Nos, a kis kedvezményezettek és a nagy kedvezményezettek száma vonatkozásában ugye több javaslatot tettünk. Egyrészt egy plafont szeretnénk meghúzni, mivel itt egy jövedelemtámogatásról van szó, 300 ezerben húznánk meg a határt, 300 ezer euróban húztuk volna meg a határt a nagy kedvezményezettek számára. És önök is tudják, hogy ez csak önkéntesen fog menni, a tagállamok nem akarják kötelezővé tenni, nem tudjuk, hogy hány tagállam fogja önkéntesen átvenni. Tehát van egy ilyen felső határ, amit bevezethetnénk, ez méltányossá tenné a rendszert, illetve e, belül is lehet e, konvergálni a kifizetéseket, mert e, egyes régiók között is egyes tagállamok között is nagyok a különbségek, eh, attól függően is, hogy milyen jellegű gazdálkodás eh, folyik, és ebből következően a kis eh, kedvezményezettek és a nagy kedvezményezettek között kialakulhatnak ilyen iszonyatos támogatásbeli különbségek. Itt a parlament költségvet, mezőgazdasági bizottságában is komoly viták folynak arról, hogy hogyan lehet méltányosabbá tenni a rendszert. Én most elég pessimista vagyok, már, már a, a felső határ bevezethetősége vonatkozásában, mert ismerem a tagállamok véleményét. Ami a belső konvergenciát illeti, ott azt remélem, hogy sikerül egy kiegyensúlyozottabb elosztást elérnünk. A bizottság ragaszkodni fog ahhoz, hogy legyenek jó meghatározások, és eh, ehhez a tagállamok is saját kritériumokat tehessenek hozzá, de a közösségi meghatározások eh, az agrárfogalmak eh, vonatkozásában kötelezőek lesznek, tehát fakultatív csak abban az értelemben lesz, hogy a tagállam a megfoga, meghatározáshoz, a meghatározást kiegészítheti, ha akarja. Piper úr ami a környezetvédelmi feltételeket, illetve kölcsönös megfeleltetést illeti, a bizottság a végletekig harcolni fog azért, hogy köz, kö, ö, könnyen ellenőrizhető szabályokat vezessünk be. Tehát az állandó legedők fenntartásánál már is sok adat áll rendelkezésünkre. Szintén igazolni akarjuk, hogy a vetésforgó jól működik-e, és a, az ökológiai fontosságú területeknél szintén jobb ellenőrzési módszereket akarunk bevezetni. Tehát egyfajta rugalmasságot akarunk, de ez a rugalmasság sajnos lehet, hogy bonyolultságot eredményezhet a tagállamoknak adjuk tehát a szabályok alkalmazásának egy eszköztárát, és ők döntik el, hogy hogyan végezzék ezt. A, egy gazdálkodó, aki figyelembe veszi a kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerét, egyben teljesíti a kizöldítésre vonatkozó feltételeket is az adminisztratív teher azon is múlik, hogy a tagállamok milyen rugalmasságot vezetnek be a saját belső rendszerükbe. Ami a vidékfejlesztési szabályokat illeti, már beszéltem arról, hogy az elkövetkezendő programozási időszakban oda fogunk figyelni az intézkedések ellenőrizhetőségére, sőt már most is elkezdtük bemutatni a jó gyakorlatokat, a rossz gyakorlatokat, azért, hogy az intézkedések eh, egyszerűbben végrehajthatóak legyenek. Ami a pénzek visszafizettetését illeti, eh, az 50-50-es szabály bevezetésével csökkentek a különbségek a tagállamok között. Amióta az 50-50-es szabályt eh, alkalmazzuk, a visszafizettetési arányok javultak 2011-re már 44%-os a e, visszafizettetési sikerünk, tehát e, a tagállamoknak a felelősségét akarjuk felhívni arra, hogy itt közös felelősségről van szó. Ami a e, legelők és az erdők elhatárolását illeti, itt eh, vannak eh, elég egyértelmű szabályok, tehát egy legelőn x százaléknyi eh, fásítottság lehet. A következő költségvetési időszakban egy világosabb megfogalmazást akarunk alkalmazni a legelők vonatkozásában, hogy ez a hiba lehetőség eltűnjön, hogy honnan kell erdőnek számítani valamit, és meddig legelő. A bizottság nem tud a tagállamoknál az ellenőrzés előkészítése ügyében interveniálni. Most az a szándékunk, hogy keményebben lépjünk fel azon tagállamokkal szemben, amelyek nem teljesítik azokat az ajánlásainkat, amelyek szerintünk az ellenőrzés minőségének javulásához vezetnének. Mulder úrnak válaszolva, a tagállamoknak van egy felelőssége. Az elmúlt időszakban, az legutóbbi években ingadozott a hiba arány, de azért az első pilléren belül egy stabilizációt figyelhetünk meg. Persze van egy variáció, van egy, van egy tólig. Eh, az Ajax rendszer azonban stabilizálta a dolgokat. Persze oda kell figyelni az adatok megbízhatóságának minőségére, megbízhatóságára. Ahol még van tennivalónk, az a vidékfejlesztési alap. Ott az integrált igazgatási rendszer felhasználhatósága korlátozott. Ott egy olyan rendszert szeretnénk, ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert szeretnénk kialakítani, amely hatékonyabb, mint a múltban volt. Az elmúlt években az Ajax-ra koncentráltunk, és talán kevésbé a vidékfejlesztésre. Ez most változni fog. És itt megint a megosztott igazgatás kérdése is nagyon a képbe kerül. A reformok vonatkozásában pedig hát önök is látják, hogy nem a bizottság a, az a szerv, amely nem eléggé ambiciózus, hanem máshol vizeződnek fel a dolgok, és itt a parlamentnek is lesz feladata, hogy mi lesz ennek a reformnak a sorsa, az, az részben itt is dől el. Andreasen asszony, én azt gondolom, hogy az önkérdéseire válaszoltam. Miért van Nos, ahogy mondtam, amikor van egy hiba szint, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy pénzek vesznek el, mert a befektetés célja adott esetben a hibák ellenére is megvalósulhat. Ami pedig a visszafizetetést illeti, úgy gondolom, hogy a tagállamoknak is felelősséget kell ö, vállalniuk, mert hát az ő adófizetőik pénzéről is van szó. Ódi úr feltett egy kérdést eh, arra vonatkozóan, hogy miért vannak módszertani eltérések a bizottság és a számbevőszék között, és beszélt arról, hogy a mandátum vége előtt eh, elemezni kellene a dolgokat, egy átfogó képet eh, kapni 2011-12-ig bezárólag. Ez azért is hasznos, mert van egy ciklikussága a projekteknek, az első pillérben éves kifizetések vannak, még a második pillérben több éves folyamatok vannak, és ezeknek ezek most, most futnak csúcsra gyakorlatilag, tehát egyes projektek most futnak csúcsra, és itt nyilván megnövekszik a hiba határ is. Reisling úr. Szerintem az ön kérdésére is válaszoltam. A, az alpoki legelők vonatkozásában is egy pontosabb megfogalmazást és meghatározást akarunk kialakítani. Ami pedig a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedéseket illeti, szintén tisztázni akarjuk, hogy milyen kritériumok és milyen kötelezettségvállalások történnek. Ezzel akarjuk csökkenteni a hibahatárt, anélkül, hogy aláásnánk a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések sikerét. Nagyon komolyan veszem tehát a vidékfejlesztési alapnál azonosított problémákat. Megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni rövid távon és középtávon, de azt látniuk kell, hogy van egy tehetetlensége ennek a folyamatnak, vannak olyan intézkedések, amelyeket már tavaly bevezettünk, de egyik évről a másikra nem tudnak eredményt felmutatni. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönjük szépen, biztos úr, válaszait, amelyek nagyon fontosak a munkánk szempontjából. Kedves kollégák, mivel ö, az idő költségvetésével kezdünk szűkösek lenni, azt kérem a kollégáktól, hogy először is vegyék figyelembe, hogy mennyire fontos az agrárpolitika, a költségvetés és a költségvetési ellenőrzés szempontjából, ugye továbbra is ez a legnagyobb költségvetési tétel, és hogy látható volt, hogy érdemes ezzel foglalkozni. A számvevőszékhez is érkeztek kérdések. Megkérdezem őket, a képviselőket a számvevőszéktől, hogy tudnának-e írásban válaszolni ezekre, és esetleg most nagyon röviden, esetleg szóban reflektálni. Ötinger biztos úr közben már megérkezett. Ki kíván a számvevőszék részéről nagyon röviden reflektálni az elhangzottakra? Köszönöm szépen, elnök úr, a kérdést. Örülök annak, hogy jelentésünk komoly érdeklődést keltett Solosz biztos úrban is. A metodikára vonatkozóan hangsúlyozni szeretném, hogy a metodikánkat leírjuk az első bekezdésben, tehát ennél jobban nem lehet megválaszolni ezt a kérdést, mint ahogy ott leírtuk ezt. Vagy első fejezetben. Ami pedig az hibarány a kapcsolatos trendeket illeti, illetve hogy meddig kell arra várni, hogy az adatok megbízhatóbbak legyenek. Az adatok, amiket mi használunk, azok mindig valósak, csak először választottuk most szét az első és a második pillér adatait, és a teljes vertikumot vizsgáltuk. A jövő évi jelentés már egy valós trendet fog mutatni. Ennyit akarok csak most elmondani. Köszönöm. Köszönjük a rövid választ és a válasz rövidségét. Brikite asszony, ön is kíván szólni? Igen. Semmi lényegeset nem akarok mondani, csak azt szeretem volna elmondani, hogy Csolosz biztos urat meghallgatva, a környezetvédelmi felelősségvállalás területén sok kedvezményezett nem hagyja végre, amit vállalt. Nem adott nekünk arra választ, hogy a hulladékok elhelyezése, a ö, trágyák, műtrágyák felhasználása tekintetében azt látjuk, hogy nagyon sokféleképpen alkalmazzák a tagállamok a szabályokat. A számvevőszék üdvözli ezt a tény, hogy a bizottság cselekvési tervet dolgozott ki annak érdekében, hogy a jelenleg és a jövő programjainak ellenőrzése területén eredményeket érjen el. Emlékeztetjük Önt arra, hogy ezt nagyon szorosan figyelemmel fogjuk követni. Köszönjük a számvevőszéknek! és persze főleg a jelentést, amely az eljárások követéséről, betartásáról szólt. Nagyon fontos volt, hogy azt láttuk, hogy a, a hiba arány csökkentésében a szabályok egyszerűsítése biztos, hogy segítene, a tagállamok felelősek sok mindenért, mi azonban jogalkotóként vagyunk felelősek, politikusként azért, hogy a feltételesség, a greening, a cross-compliance elveit érthető módon ö, fogalmazzuk meg, és a végrehajtásra is érthető szabályokat alkossunk. Ugye nagyon sok a kis összeg, ahogy ezt ma láttuk, és felmerül ennek kapcsán, hogy nem lenne gazdaságosabb és hatékonyabb, ha a kicsik számára ö, egyszerűbb szabályokat ö, fogalmaznánk meg a bizottságnak itt is lehetne proaktív szerepe, hiszen továbbra is ez a legnagyobb költségvetési tétele, hogy az ma már sokszor elhangzott. Mi itt a szakbizottság részéről, ahogy a bevezetőnkben is elmondtuk, ugye Szent Miklós napján, amit a keleti és a nyugati egyházak is egyáltalán ünnepelnek, ajándékokat vártunk. Mirából származik Törökország területén van ez a város, ez a szent, aki gyerekeknek, fiataloknak a legenda szerint ajándékokat ott osztogatott. Három ö, fiatal lány ö, lakásának ablakán dobott be aranypénzeket. Ilyennel még nem számolhatunk az agrárpolitika területén. Nem is akarunk mi alamizsnát, hanem azt szeretnénk, hogy érdemi finanszírozás, jó felhasználás mellett élvezhessük az egyébként szűkös költségvetési körülmények közepette a pénzek hasznát. Köszönjük, hogy eljött biztos úr, bizonyára még sok kérdés felmerült a kollégákban, amelyekre nem tudtunk sort keríteni, de ha kérdések merülnek föl, akkor ezeket meg fogjuk a jövőben is fogalmazni. Ön pedig köszönjük, hogy mindig kész arra, hogy válaszoljon ezekre.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 Odi úr. Herr Odi hat das Wort. Oui, Monsieur le Président. Normalement nous avons... Köszönöm. 11 eh, eh, órakor lett volna a szavazás. Mindenki így igazította a rendjét. Én azt szeretném, hogyha ezt a szavazási időpontot betartanánk. Have the commissioner in the room. Yeah. Um, we wanted to vote uh, from 11 11-től akartunk szavazni, 12.30-ig. Mindenki készen áll a szavazásra? Elkezdhetjük most a szavazást? Úgy látom, igen, akkor szavazzunk előbb, és utána vegyük ö, biztos úr témáját napirendre. A biztos ugyan itt van, hol van? Na, szavazunk akkor először. Okay. Okay, can we vote? Can we vote? Szavazhatunk? Ha senki nem ellenkezik. Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Nos, akkor át... átérünk akkor a szavazásra. Elsőként a külön jelentésről szavazunk. t kérem, hogy Calvin kollégát kérem, hogy segítsen. Hármas kompromisszum, ki támogatja? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száz tízes módosító, szóbeli módosító is van hozzá. Ügyrendi kérdés? Parancsoljon, Csenszki úr. Elnök úr, azt szeretném javasolni, a, a szavazással kapcsolatban szeretnék ki valamit javasolni. Egyes módosítók nem kötődnek az egyes bekezdésekhez. Nem lehetne először megszavazni az összes kompromisszumot, és aztán csak utána a, az egyes módosítókat? Ha ezt senki nem ellenzi, akkor, ellenzi, akkor én benne vagyok. Jó. Akkor nézzük a négyes kompromisszumot. Ki támogatja? Ellene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 tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most rátérünk az egyes kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jó. Akkor most maradtak még megszavazandók, a 110-es módosító mellette, ellene,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 Amendment number 111. Who is in favor? Who is against? 111-es elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as kiesik. 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as és 35-ös együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 39-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene. Ja, ez, ez okafogyottá vált, igazuk van. Jó, akkor itt egy csomó kiesik. 43-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 43-ast. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most átugrunk egy páron. 49-esről szavazunk. Igaz? 49-es. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 55-ös mellett, 56-osra együtt szavazunk meg mellettük, ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva ez is. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60, 116-os szóbeli is van hozzá mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 és 65-ös együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk átugrottam véletlenül a 63-ast elnézést, akkor visszatérünk a 63-asra, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Folytatom a 67-essel, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es, 71-es pontosabban mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es szóbeli is van hozzá mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-82 együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 84-es részenként szavazunk. Kitámogatja az első részt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk Második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk azt is. 85-ösről nem szavazunk. 86-os, 7-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 89-es és 90-es megegyeznek, mellettük, ellenük, Ja, egy szóbeli is van. Melyikhez? A 90-eshez. E, Felolvasnál nekünk? Mikrofont bekapcsolván. A based on regulations, stb. kifejezés kéne, hogy használjuk a framework of kifejezés helyett. Erre irányul a szóbeli módosító. Tehát akkor a szóbeliről szavazunk először. Ki támogatja ezt? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk a szóbelit. Most akkor az eredeti 89-es és 90-esről szavazunk. Ki támogatja őket? Ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. 91-92 mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket, ha jól látom. A 95-ösről nem kell szavaznunk, 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ugyancsak. 118-as szóbeli is van hozzá mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Most az AFET bizottság módosítóiról együtt is szavazhatunk? Az egy első kettőről legalább? Igen, egy-kettő mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. AFET 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es, 5-ös együtt mellett nem lehet. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük az 5-ösről a szavazást, az AFET 5-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egyértelműen elfogadtuk. A 3-astól 6-asig terjedő költségvetéséket lehet együtt szavazni? Nem. Akkor a 3-asról külön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene 108-as ennél is elutasítottuk egyébként. 8-asra folytatjuk, támogatók, ellenzők, tartózkodás elutasítva. 12-es, 13-as együtt szavazzuk őket mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es. Nem jól mondtam elnézést, erre nem kell szavaznunk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk javítja magát az elnök. A költségvetési preambulum módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a zárószavazás következik a jelentés, a módosított jelentés egészéről. Ezt géppel ejtjük meg. Egy szavazókártya nincs jelen, majd azt hozzáadjuk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Egyértelműen elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Kálfin úrnak. Még van egy rövid másik megszavazni valónk is. Kálfin úr, gratulálunk, köszönjük. Most akkor a Stiles jelentésről szavazunk. Egyes mellette, ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Ki nem szavazott még? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk az egyest. Kettes módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Most a jelentés tervezetről, az egészéről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag, gratulálok az előadónak. Akkor ezzel végére értünk a szavazásnak, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, a koncentrált munkát a koncentrációt, az odafigyelést, a pontosságot, és akkor elnézést kérve biztos úrtól a késedelemért. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Ugye úgy döntöttünk, hogy a mentesítési eljáráson belül a 2011-es év költségvetése kapcsán meghallgatjuk az energiaügyi biztost is. Meghívtuk Öttinger biztos urat, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözöljük Önt! A számvevő szék részéről pedig Olli Grétent üdvözöljük, a téma szakértőjét, és ahogy szoktuk, most először az előadónak adjuk meg a szót, Gájer úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy pillanatra elterelte a figyelmemet a kolléganő, elnézést kérek érte. Köszönöm szépen Ötinger úr, hogy ma eljött hozzánk. Elnézést kell kérnem öntől, mert Némi késedelem adódott az ütemtervben, ugyanis a Colos úrral folytatott eszmecsere kicsit tovább tartott, és kicsit bonyolultabb is volt. Ott nagyobbak az aggájaink azon a téren, mint az öndosszéja esetében, ezt már előjáróban elmondhatom. Nem fogok most bevezetőt tartani, hanem azon a kérdéseket vetnék fel, ha már megadta nekem a szót az elnök úr. A szakbizottságunkban két az öndoszéjével összefüggő kérdése foglalkoztunk. Az egyik a költségek alakulása az ITER, nukleáris atomfúziós projekt esetében. Ez egy nemzetközi projekt, amelynek esetében a bizottság és a szolgálatai nagyon fontos szerepet játszanak. A másik az atomerőművek leszerelésére vonatkozik. Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában. Ezek a Csernobil típusú atomerőművek, ugye? És a harmadik egy újabb fejlemény. A kutatási politika területén megnövekedtek a hibaarányok. Korábban beszéltünk már Geogen Quinn kolléganőjével felmerült akkor a kérdés, hogy gyakorlatilag a bizottságnak mely szolgálata is foglalkozik pontosan a program mely területével. Azt látjuk, hogy az energiapolitikai főigazgatóságban megnőtt a hiba arány kb. 4,5%-ra, és ennek összefüggésében szeretnénk megvitatni önnel azt, hogy a bizottság hogyan szándékozik csökkenteni ezt a hiba arányt illetve hol látja annak okát, hogy az energiapolitikai főigazgatóságban miért magasabb a arány, mint más területeken. Visszatérve az atomerőművek leszerelésére, a szakbizottság többször is foglalkozott ezzel a témával, jártunk is Litvániában az Ignalina atomerőműnél, és a jövő évre vonatkozó utazások tervezésénél Figyelembe vettük a bolgár és a szlovák atomerőműveket is, azaz célba vettük azokat, utazásaink céljául. Litvániában gyakorlatilag fordított probléma adódott, ugyanis általában azt látjuk, hogy rosszul költik el a pénzt Litvániában, viszont úgy látjuk, hogy nem költik el a pénzt. Egyik másik pénzügyminiszter biztos örül ennek, de mi nem örülhetünk ennek, hiszen az Európai Unió célját így nem tudjuk elérni. Érdekelne bennünket az, hogy a bizottság hogyan ítéli meg a helyzetet, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a litván hatóságok és a szerződő felek közötti konfliktust csitítsuk. És végezetül, ami az itert illeti, feltehetjük azt a módszertani kérdést, hogy a költségvetés végrehajtását veszélybe sodorjuk-e, hogyha az itert az EU költségvetés, általános költségvetésén kívül finanszírozzuk, egy másik kérdés azonban, amely foglalkoztat, az, hogy kiindulhatunk-e abból, hogy az ITER költségeit fedezni tudjuk, ellenőrzésünk alatt van a helyzet, ugyanis a tagállamok általában afelé hajlanak, hogy az ITER esetében a költségek növekedését az egész kutatási költségvetésre ruházzák át, görgetik át, és mi ezt nem szeretnénk, hiszen a kutatási költségvetést inkább Növelni szeretnénk, nem pedig csökkenteni. Ez lenne tehát a kérdésem. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönjük szépen Gájár kollégának, mondja az elnök, most pedig Ari Gretten, szembevőszéki tag kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel a jelentéstevőjük Ötinger úrhoz intézte kérdéseit, én lemondanék most a szólás lehetőségéről, megrövidítve ezzel a vitát. A beszédemet írásban megkapták, ha valakinek kérdése van, természetesen szívesen rendelkezésre állok. Köszönjük szépen, hát látjuk, mennyire gazdaságosan működik maga a számvevőszék, még az idő tekintetében is, akkor meg is adom a szót Ötinger biztos úrnak. És kérjük, hogy válaszolja majd meg a jelentéstevő által felvetett kérdéseket is, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt Gajer képviselő úr, tisztelt képviselők, tisztelt Grétán úr, tisztelt számvevőszék képviselők, hölgyeim és uraim! Az európai energiapolitika történeti szempontból mindig a szabályozások alá esett, mindig a célok határozták meg azt a szabályok, és most első ízben válik költségvetés irányított energetikai politikává. Ilyen az ERP, EEPR, tehát az Európai Energiaügyi Gazdaság kétő Program, ilyen az ITEL projekt is, és a következő éves pénzügyi keretre vonatkozóan az energetika területén három alapvető területet határoztunk meg, éppen ezért a költségvetés és a költségvetés ellenőrzés, mind a belső, mind a külső ellenőrzés jelentősége növekedni fog. Itt van az energiahatékonysági terület, itt olyan programok vannak, amelyek az épületek energia hatékonyságára irányulnak. Itt van az európai infrastruktúra eszköz, a Connecting Europe Facility, amelynek a célja, hogy pán-európai szinten építsek ki az energetikai infrastruktúrát, főleg a földgáz és az áram területén, tehát a villamosenergia területén is. Itt van a kutatás területe is, amely a Horizont 2020 révén egyre növekvő jelentőségű a beruházások tekintetében is. Köszönöm szépen a szék elemzését és éves jelentését, és köszönöm a külön jelentést az atomerőművek leszerelése tárgyában. A három tagállamban található atomerőművek leszerelése kapcsán, amióta ezek a tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, világos célt tűztünk ki. Általunk társfinanszírozott atomerőmű leszerelések révén szeretnénk az európai polgárok biztonságát növelni. A bizottság által rendelkezésre bocsátandó összegek felett az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank rendelkezik. Itt tehát ezen intézmény szakértelmére hagyatkozunk. A 2013 végéig tervezett kiadások összességében 1367 millió euróra rúg, és az elmúlt évek során ennek megfelelően történt a végrehajtás is, ami Bulgáriát és Szlovákiát illeti a költségek, illetve a kifizetések 50%-a történt meg, Litvániában 30%. Ez az arány. Nem csak az volt a lényeges, hogy megtörténjen a leszerelés és a szanálás, hanem más intézkedések is ide tartoztak, mint például az energiahatékonysági intézkedések, az energiállátás biztosítása, új gázerőmű épült Litvániában, tehát egyrészt a projekt lényege, hogy leszereljük az érintett atomerőműveket, másrészt azonban az áramellátásban az infrastruktúrát szanáljuk, felújítsuk, kibővítsük, annak érdekében, hogy biztosítva legyen az ellátás. A leszerelés területén az előkészítő intézkedések nagy részét, nagy részének finanszírozása megtörtént, és különböző hulladékkezelési létesítményeket is megterveztek és meg is építettek. A hat érintett reaktort sikerült teljesen kiüríteni, Bulgáriában is jól haladnak a dolgok, és mindhét, mindhárom atomerőmű esetében megkezdődött a leszerelés az épületek lebontása konkrétan. Az egyik legfőbb bírálat az önök és a szembevőszék részéről is az volt, hogy csak lassan halad a leszerelés, ez valóban így van, ezt elismerjük. A litván kormányjal havonta tartjuk a kapcsolatot, mind miniszteri szinten, mind a munkatársak szintjén. Az a benyomásunk, hogy a litván kormány hajlandó eleget tenni szerződésben lefektetett kötelezettségeinek. És nem fontolgatja, hogy esetleg újra hasznosítani kívánja az atomerőműveket, vagy hogy taktikailag elodázza a leszerelést. Azonban a menedzsment a minisztériumban az ország méretéből adódóan is túl van terhelve, gyakorlatilag nem képes a feladatot, az általunk ráruházott feladatokat ellátni. Arra kértek bennünket, hogy részvényesként egy nemzeti ügynökségben vegyünk részt, nekünk ez, erre nincs lehetőségünk, nekünk semlegesnek kell maradnunk, amennyiben lehet tanácsadást nyújtunk, és arra számítunk, hogy a kormány váltás során sem sérül a projekt, megteszik a megfelelő lépéseket, és eleget tesznek elvárásainknak. Nyilván van egy bizonyos politikai nyomás az atomerőművek újra igénybevételére vonatkozóan. A 2009-es gázválság csak növelte ezt a nyomást, amely a kormányokra hárul, de biztosíthatom önöket arról, hogy a kormányok tisztában vannak azzal, hogy mi a teendő, és az elkövetkezendő évek során el fogják érni a kitűzött célokat. Ami a számvevőszék külön jelentésében szereplő ajánlásokat illeti, mi ezeket mind jóvá hagyjuk, egyetértünk ezen ajánlásokkal, és természetesen elszámolunk a munkánk során teljes mértékben az érintett projektekkel. Egyetlen egy vitatott pont van. A többéves pénzügyi keretben előirányoztunk egy tételt, az atomerőművek leszerelésére. Mindhárom tagállam túl alacsonynak tartja az általunk megnevezett összeget, megvárjuk a, par- a parlament és a tanács közötti tárgyalások végét ennek kapcsán. És van még egy kérdés, hogy a társfinanszírozás utolsó ízben történik-e meg a, éves pénzügyi, a jövőbeni éves pénzügyi keret során, vagy pedig a tagállamok megegyeznek abban, hogy 2020 után is legyen társfinanszírozási konstrukció. Én sürgősen javasolnám, hogy a következő hét évben is legyünk partnerek, de ne legyen ebből végtelen történet. Úgy gondolom, hogy a tö- következő több éves pénzügyi keret végére véget kell vetnünk a társfinanszírozásnak is. Ami az ITER-t illeti, az ITER egyszeri projekt és egyedülálló projekt, ahol tanulnunk kell a múlt hibáiból. Az atomfúzió, az atomfúzióból származó energiatermelés nagyon nagy projekt és nagyon fontos projekt. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, mások vesznek részt benne. Van hat globális partnerünk is. Oroszország, az USA, Dél-Korea, Japán, Kína. Ők is részt vesznek az ITER projektben. És Smith főigazgató, és jó magam is kiépítettük az illetékes miniszterekkel a kapcsolatokat. A magasrangú üléseken részt veszünk mindannyian, és a Fusion for Energy-nek most új igazgatója van. Magam is részt vettem a kiválasztási folyamat irányításában, és amint őt, ő elfoglalta hivatalát, egy Dán tudósról van szó egyébként, akit nagyon nagyra tartok, és akinek nagyon jó a kompetenciája a menedzsment területén is. Nos, ugye nagyon jó szakemberekről, tudósokról van szó, de a költségvetés és a költségvetés kezelésének témája nem annyira el előtérben náluk nyilvánvalóan. Én ettől az új igazgatótól azt várom, hogy magasabb szinten tudja kezelni a költségvetést és az irányítási feladatokat, Igaz ez a kutatási DJ-re vonatkozóan is, amely az elmúlt évek hibái kapcsán igenis tisztában van a felelősségével. Célul kell kitűzni azt, hogy a költségvetéssel megfelelően bánjunk. A bizottság javaslata kitért arra, hogy az itert a kutatási költségvetésen kívül kell finanszírozni, nem lesz annak része, lehet, hogy végül azonban el kell fogadnunk azt, hogy a tagállamok beveszik a költségvetésbe az itárt, és így a kutatási költségvetése részévé válik az ITER finanszírozása. Ugyanakkor Gájer úrnak mondom, hogy vigyázzunk kell a költségvetés megfelelő érvényesítésére, hiszen minden euró, amit elvesztegetünk, az az iteren kívüli tudományos projektek kárára válik, és az atomfúzión, a magfúzión tól eltérő más tudományos projektek felett nem függhet Damoklész kardja. Biztosíthatom tehát önöket arról, hogy mindenképpen be fogjuk tartani a költségvetés által meghatározottakat, és nem fog más tudományterületek, főleg a megújulók kárára válni az ITER finanszírozása. Erről biztosíthatom önöket. Köszönjük szépen Ötinger biztos úrnak. Most pedig megvitatjuk a jelentést. Szeretne valaki hozzászólni? Én is majd teszek fel egyébként kérdéseket. Úgy tűnik, senki nem szeretne felszólalni, vagy mégis? Kálfin úr az első, parancsoljon. Köszönöm, Öttinger úrtól kérdezném, A három erőmű leszerelésével kapcsolatban ez be kell fejezni nyilván ezt a folyamatot, de azért itt vannak szakmai, technikai elvárások is, nem csak pénzügyi dolgok. Az egyes tagállamokban 2020-on túlmutatnak a technikai kivitelezés tervei, amikor ön azt mondja, hogy 2020-ig be kell fejezni az atomerőművek leszerelését, akkor az valóban megfelel a biztonsági előírásoknak és a szakmai érveknek? Köszönöm. Yeah, thank you very much. Uh, Köszönjük szépen Káfin kollégának. Én is ezt kérdeztem volna. Én voltam a Litván látogatás során a delegáció vezetője. Azok a kollégák, akik ott voltak, meg tudják erősíteni, hogy gyakorlatilag több kérdéssel tértünk haza, mint amennyivel odautaztunk, mert az volt a benyomásunk, hogy a résztvevők, az érintettek, anélkül, hogy most itt hibáztatni akarnánk bárkit is, nem érik el a megfelelő eredményeket. Tud-e válaszolni arra, hogy sikerül-e majd mielőbb egy olyan menedzsment struktúrát kiépíteniük ezeknek az országoknak, amelyek biztosítani tudják, hogy időben megtörténjen a leszerelés. Az volt a benyomásunk, hogy gyakorlatilag egyfajta választott bírósági eljárásra len, lehetne szükség, hogy valamilyen hogy rendezni tudják a vitájukat az érintett felek. Ez volt gyakorlatilag az ottani utazásunk egyik következtetése. Hercogasszony szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm. Én is egy kicsit ugyanerről a témáról tenném fel a kérdést. Litvániában hallgattunk az EBRD-ről is, amely harmadik fél ebben az ügyben. Tehát úgy tűnik, hogy egyrészt van nemzeti kormány, másrészt bizottság. Hogyan lehetne ezt a helyzetet javítani? Másik kérdésem pedig az, hogy az atomerőmű leszerelési ipari kapacitás az nem megfelelő Európában, ezért is tartanak ilyen sokáig ezek a létesítmény leszerelések. Tehát nincs meg az ipari háttér. Ezt viszont az éves költségvetésünkben nagyon nehéz kezelni ezt a problémát, tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan fejeződik be ez a projekt, mert biztonságosan befejezni Eh, az eh, továbbra is eh, a legfőbb célpont kell, hogy legyen. Liegen nicht. Köszönöm szépen, többen nem jelentkeztek, biztos úr. Kérem, akkor mondja le véleményét ezekkel kapcsolatban. Az együttműködés struktúrája valóban bonyolult. Úgy láttam, hogy az Európai Unió az EBRD-t e megbízta azzal, hogy számunkra ezeket a pénzeket kezelje, és a folyamatot kísérje figyelemmel. Másodszorban, ahogy önök is elmondták, a menedzsment kompetenciák és a litván közigazgatás hatékonysága egyértelmű, átlátható a helyzet, és ebben a pillanatban nem képes arra, hogy nagy projekteket lebonyolítson. Ugyanakkor az egyes tagállamokban továbbra is bíznunk kell, mert ö, ö, végül is mi csak azt tehetjük, hogy van jogalapunk, vagy csökkenthetjük a kifizetéseket, vagy felfüggeszthetjük a kifizetéseket, de a pénzügyi ösztönzők vannak csak a kezünkben. Ezzel megpróbálhatjuk elérni, hogy a litván kormány betartsa ígéreteit. Voltak viták a kormány és egyes szervezetek képviselői között, és az örülök, hogy Herzog asszony szóvá tette ezt a témát, mert függetlenül attól, hogy most van egy, van egy országban atomerőmű vagy sem, az atomerőművek lebontása hatalmas biznisz. Franciaország is épít új atomerőveket, de le is szerel régieket. És az építőipar és az energiaipar képviselével megpróbálunk kapcsolatot tartani annak érdekében, hogy megfelelő kompetencia és egységesség érvényesüljön az atomerőművek leszerelése kapcsán aréva. Például egy bizonyos típusú atomerőművek szakértője. Most Németországban ezt a bizniszt felvirágoztatta, a Billfinger és más vállalkozások ugyanígy aktívak a területen. Azt tervezem, hogy jövőre kerekasztal beszélgetést szervezek az európai ipar képviselőivel, és a kutatás és az oktatás, a továbbképzés, a minősítés, szerzés kérdésköreitől kezdve egészen a finanszírozási programok és a pénzügyi struktúrák struktúrákig, hogy hogyan kívánják elérni a legmagasabb biztonsági szabályok betartása mellett, hogy ezek a leszerelések hatékonyan működjenek. 2020-ig nagyjából belátjuk a jövőt, de utána ö, majd ö, az lesz a helyzet, hogy az EU a társfinanszírozásban maximum 7 éves szerződéseket köthet majd, nyilván. Ugyanakkor az ilyen projektek több évtizedesek, tehát a társfinanszírozás tekintetében el kell érni, hogy ne nehezedjen ránk akkora nyomás, és hogy ezekben a tagállamokban, mint például Litvánia, felgyorsuljon a leszerelés. Köszönjük! pótkérdések jelentkeznek? Nem, Gressler mondja, ehhez vagy nem ehhez? Ehhez kíván pótkérdést föltenni. Köszönöm szépen. A válaszokban szerepel egy találkozó december 5-e dátummal, ez ugye tegnap volt ezek szerint. Nekem azt tűnt fel, hogy amikor fel, tesszük a kérdést, vagy rákérdezünk, akkor mindig meghatároznak egy újabb határidőt. Így volt ez a Litvánia látogatásunk során is. Kettől csütörtökig voltunk ott, utána péntekre, szombatra terveztek egy ülést, és azt mondták, hogy ott majd megtörténik az áttörés, most ugyanez a helyzet ismét. Azért kérdezném, hogy mi jelenleg a helyzet. Az a benyomásom, hogy a bizottság túlzottan türelmes. Litvánia különleges helyzetben van, ott létezik csupán nemzeti ügynökség, amely foglalkozik a leszereléssel, másod más konstrukciók érvényesülnek. Ezen konstrukcióknak köszönhető a késedelem, és amíg ezek a konstrukciók létesülnek, ad, ö, léteznek, addig ugyanazokkal problémákkal küzdködünk, és ez a késedelem havi szinten nagy költségeket szül. A bizottság nem erősítette meg az összegről szóló információkat, de pénzbe kerül ez, tehát mit kezdünk ezzel a konstrukcióval, ezekkel a konstrukciókkal, amelyek késedelmet okoznak, és hát itt vannak ezek a last minute megoldások, mindig amikor rákérdezünk a problémára, megpróbálják előbbre vinni az ügyet és megoldani. Köszönjük szépen, hercogasszony újra. Csak röviden szólnék hozzá. Nagy mértékben támogatom azt, amit Gressel asszony mondott, de más részről az érem másik oldaláról közelíteném meg a dolgot. Úgy gondolom általános probléma az, hogy nincs megfelelő érett technikai megoldás az atomerőművek leszerelésére, ezért mindig meg torpan a munka, mert nincs megfelelő technikai megoldás adott esetben. De hát, hogyha ez a valós ok, akkor hogyan menedzseljük ezt, hogyan kezeljük ezt úgy, hogy ez ne legyen szabály, szabálytalanság, ne legyen hiba, ne kezeljük olyanként, mert nem az. Nagyon nagy kockázatú eljárásról van szó, nem szabálytalanság, nem menedzsment kérdés, hogyha például technikai okokból torpan meg a munka, ezt valahogy máshogy kell kezelnünk, és máshogy kell finanszíroznunk is. Ugyanez a gond van, mind az ITER esetében is, állandóan költségekkel szembesülünk, és nem tudjuk, hogy hogyan magyarázzuk ezt meg a költségvetési eszközeink révén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még én is egyszer, még egyszer aláhúznám azt, amit Herzog és Gressle kolléganők mondtak. A pénzek befagyasztása, a költségvetés megvonása, vagy finanszírozás megvonása az utolsó eszköz kell, hogy legyen. Az érintett emberek szemszögéből azonban ter- természetesen ez sem megfelelő megoldás, mert a mögöttes problémát kell valahogy megoldani. Hogyha az ember elmegy és megnézi, hogy helyben mi a helyzet, és az egyik szakember azt mondja, hogy nem megfelelő a felhúzott épület, nem felel meg a technikai standardoknak, mások azt mondják, hogy igen, megfelel, aztán egy harmadik fél azt mondja, hogy az atomerőmű működtetője egyáltalán nem érdekelt abban, hogy lesz, mielőbb leszereljék az atomerőművet, akkor költségvetési ellenőrként az ember egyszer elérkezik egy olyan pontra, amikor azt mondja, hogy egyszerűen nem is tudja megítélni a helyzetet. Tehát itt van a mi oldalunkról ugye a költségvetési intézkedés lehetősége, amely a kedvezményezettek ellen szól, de hát aztán felmerül a bizottság felelősségének kérdése is, hiszen parlamentként kihez forduljunk, hanem a bizottsághoz. Akkor a bizottságnál kell majd valahogy nyomást gyakorolnunk, és elvárjuk, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítson a bizottság, hiszen a számbevőszék jelentése világosan kimutatta, hogy tenni kell valamit, és a litván számbevőszéki jelentés is így látja. Reménykedünk abban, abban hogy ezt a blokádot, amelyet érzékeltünk, valahogy sikerül feloldani, de úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak mindenképpen aktív szerepet kell játszani ebben. Higgyel nekem, nagyon intenzíven dolgozunk ezen, mind miniszteri szinten, mind egyéb szinteken is mindenképpen nyomást gyakorol, gyakor, gyakorolunk minden szinten, ezt nyilván nem nyilvánosság előtt tesszük. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak nem az a feladata, hogy büntetnie kell a kormányokat valamilyen módon, és ezt nyilvánosan kell tennie, de senkivel nem tárgyalok annyit, mint a litván miniszterrel. Most ugye Litvániában kormányváltás lesz, meg kell várnunk, hogy kinevezzék az új minisztert, és akkor majd folytatjuk a munkát. Még eh, ma meg fogjuk tárgyalni a főigazgatósággal, hogy csökkentjük-e a finanszírozást, hogy most tehát első ízben élünk-e a rendelkezésünkre álló költségvetési eszközökkel. Be fogok számolni arról, hogy milyen eh, eredményre jutott a főigazgatóság, de higgyék el, mi sem akarjuk, hogy ebből egy végtelen történet bontakozzon ki. Köszönöm szépen, Gressz hogy még egyszer. Emlékeztetnék még egyszer a Nemzeti Ügynökséggel kapcsolatos kérdésemre és a konstrukcióra. Itt írja, azt írja a szöveg, hogy ez az utolsó lehetőség. Mi már januárban is azt mondtuk, hogy itt az utolsó lehetőség. Hát jó sok utolsó lehetőséget kapnak. Jó lenne, ha mi is mindig ennyi lehetőséget kapnánk. Jó, hát ez a legés legutolsó, mondja az elnök úr. A kormány tisztában van azzal, hogy az ügynökség nem a megfelelő strukturális megoldás. Meghívtak bennünket, felkértek bennünket arra, hogy legyünk mi bizottságként részvényesek, de hát számunkra ez elképzelhetetlen. Nekünk felügyeleti szerepünk van, tanácsadó szerepünk, de részvényesként nem vállalhatunk szerepet. Azonban állandóan egyeztetünk a kormányjal arról, hogy ezt a menedzsment struktúrát hogyan lehet javítani. évekre szóló munkacsoportot kellene létrehozni a minisztériumon belül, az illetékes minisztériumon belül, megfelelő munkatársakkal, és mi most arról tanácskozunk a minisztériummal, hogy hogyan lehet egy ilyen munkacsoportot vagy task force-ot létrehozni. Bízom abban, hogy legkésőbb jövő év első ére sikerül egyfajta új struktúrát kialakítani. Lehet, és végül elmondanám azt is, hogy lehet, hogy az ember egy kis, nagyon kis tagállammal szemben sokkal türelmesebb, mint egy nagy tagállammal szemben. Egy nagyobb méretű tagállammal szemben valószínűleg sokkal szigorúbbak lennénk, mint például most Litvánia esetében. De, de nem 5 perc múlva lesz 12, hanem már 5 perccel elmúlt 12, ez is biztos, ami a bizottság intézkedéseit illeti. További jelentkezéseket nem látok. Van mégis esetleg a atomőrűművek leszerelésével kapcsolatban? Nem, akkor Ari McLarennek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A számvevőszék külön jelentést írt az atomerőművek leszereléséről. Ötinger biztos úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a bizottság valamennyi ajánlásunkat elfogadta, alkalmazza, tehát nincs mit mondanom akkor ezek után. Köszönöm. Akkor kérdezem az előadót, hogy neki van-e zárószó jogán megjegyzése. Nagyon kevés időnk van, megspórolom a bölcsességeket most a kollégáknak. Sajnálom, mondja az elnök, de azért örülök is. Örülök, hogy ilyen kis humoros vége van az egyébként nagyon komoly eszmecseringnek. Köszönöm Öttinger biztos úrnak, kedves Günther, köszönöm, hogy eljöttél. Az energia továbbra is napirendünkön marad, nagyon fontos téma az Európai Uniónak. Minden szempontból sok szüksége van energiára, most pedig az új év közelettével boldog és sikeres új évet is kívánok biztos úrnak a költségvetési ellenőrző szakbizottság nevében. Ja, Mm-hmm. Kedves kollégák! A hetes napi rendi pont külön jelentés az eredményes beruházás témában ma nem kerül sorra, mert nem tudott eljönni Liberacki úr hozzánk. Így a határidők is kitolódnak? Kérdezem. Vagy azok maradnak régiek. Minden tolódik. Tehát a módosítók benyújtási határideje is kitolódik, így van bőven most idő ezek megfogalmazására. Így rátérünk a 8-as pontra, vagyis a koordinátorok ülésére. Pontosabban az Olaf főigazgatójával sort folytatandó eszmecserénkre. Kessler úr, kérem fáradjon, vagy ahogy kívánja, ott is fáradhat, de igen, jöjjön ide, ha kérhetem. Kessler úr levelet írt nekünk, amelyben megválaszolta a neki intézett kérdéseinket. Köztük az egyik az volt, hogy az intézményközi együttműködés a megállapodás kapcsán mit lehetne tenni. Kessler úr ö, napirendi pontját ezért gyakorlatilag beszúrtuk az eredeti napirendbe újként, tehát ez még nem a koordinátorok ülése, ö, mert ez egy sürgős témának bizonyult. Üdvözöljük itt a szakbizottságban amint ön is tudja, a koordinátorok előző zárt ülésén Strasbourgban már folytattunk erről a témáról eszmecserét. Ön azonban azt kérte, hogy egy nyílt ülés formájában is megejtsük ezt, és nyílt ülésen adhasson választ kérdéseinkre. Üdvözöljük, megadom önnek a szót to all the committee for uh, this opportunity you To... Köszönöm a bizottságnak ezt a, a lehetőséget. Kötelességemnek éreztem, hogy eljöjjek ide. Azt követően, hogy önök um, megbeszéléseket folytattak a szakértő bizottsággal, és felmerült az, hogy az Olaf, illetve a főigazgatója eh, milyen szinten elszámoltatható az Európai Parlament eh, felé. Kötelességemnek éreztem, hogy eljöjjek, és elmondjam, és eloszlassam a ködöt, amely leereszkedett az elmúlt hetekben. és hát belekerültünk a különböző féligasságok ördögi körébe, insinuációkat hallottunk, amelyek hírré váltak a különböző sajtótermékekben. Én azt szeretném, hogyha a tényekre alapoznánk. Ami a felügyeleti bizottság meghallgatását illeti, a Supervisory Committee meghallgatását, ami egy hónappal ezelőtt történt, ott beszéltek arról, hogy az OLAF adatokhoz mennyire férhet hozzá az OLAF bizottsága. Nos, a tényekhez ragaszkodva, február 1 óta, amikor is egy belső átszervezést kezdtünk el az Olafnál, és amikor is az új felügyelő bizottságunk elkezdett működni, hát ők januárban lettek kinevezve, tehát február 1 -e óta a felügyelő bizottságtól 49 kérést kértünk arra vonatkozóan, hogy beszeretnének tekinteni bizonyos dossziékba, vagy információt kérnek egyes anyagok tartalmáról. Minden kérésnek eleget tettünk. Minden anyag, amit kértek, az oda lett adva nekik. Soha semmilyen anyaggal kapcsolatban, vizsgálati anyaggal kapcsolatban nem mondtuk azt, a felügyelőbizottságnak, hogy nem kapják meg, nem rejtettük el, nem akadályoztuk meg a hozzáférést. Tehát teljes átláthatóságot biztosítottunk a felügyelő bizottság számára. Az adat hozzáféréssel kapcsolatban fennálló problémák azzal magyarázhatóak, hogy az Olafot most szervezik újra, újjá, a felügyelőbizottság is tanulja a saját hatásköreit és eljárásait. Nem volt kidolgozott eljárásrend ezekre a dolgokra vonatkozóan, és ez késedelmekhez vezetett az egyes anyagok kiadásában. Adott esetben meg kellett ismételni a felügyelőbizottságnak a kérését, és ezt követően kapták meg az adatokat, de soha nem titkoltunk el előlük semmilyen anyagot. Szeptember vége óta ezek a problémák is megszűntek, azért, mert szeptemberben Egy írásbeli megállapodás született köztünk és a felügyelő bizottság között, amely arról szólt, hogy hogyan lehet hozzáférni az iratokhoz, ezzel Kimerman alelnök foglalkozott, és ez, az a, ez a dokumentum tartalmazza azt az eljárásrendet, amelyet a felügyelő bizottságnak követnie kell, hogyha adatot akar kapni tőlünk, betartva a 2001 per 45-ös EU jogszabályt, valamint az adatvédelmi biztos vonatkozó közleményeit. Tehát ez a megállapodás egy eljárásrendet tartalmaz, a felügyelő bizottság ezen eljárás mentén kaphat hozzáférést, betekintést az anyagokba. Szeptemberig nem létezett ilyen eljárásrend, és hát ebből lettek viták, illetve késedelem is származott ebből. Azóta mindez megoldódott, szeptember óta semmilyen gond nincs. Az ideológiai vitába, a vallásháborúba nem akarok belebocsátkozni, azonnali hozzáférés, ugye múltkor is azonnali hozzáférést kértek bizonyos anyagokban. Nyilván a parlament feladata, hogy eldöntse, hogy a rendeletet megváltoztatják-e, de én nekem be kell tartatnom a vonatkozó hatályos jogszabályokat, amelyek értelmében én vagyok a felelőse, ennek nem örülök, de én vagyok a felelőse ezeknek a bizalmas információknak, én vagyok elszámoltatható a titkos információkért, a, a titoktartási szabályokért. Épp, éppen e, ezért kell nekem betartatnom az eljárásrendet. Ez egy kötelezettség, és a rendelet értelmében valamint az adatvédelmi biztos 2007-es teljesen egyértelmű véleménye értelmében az Olaf főigazgatója felelős ezekért a dolgokért. Azóta elfogadtuk a részletes eljárásrendet a felügyelőbizottsággal közösen szeptemberben, és azóta ez működik, ez alapján járunk el. Nincs késedelem, Nincsenek panaszok sem. A, nincsenek panaszok sem a felügyelőzőség részéről. Himmerman úrnak köszönöm, hogy ezt megerősítette, de sajnálatos módon a meghallgatás után az alakult ki a sajtóban, hogy itt nincs átláthatóság, hogy valami fajta köd van. Holott egyszerűen csak arról van szó, hogy betartjuk a szabályokat. Az, hogy a szabályok változnak-e, az nem rám tartozik, az a jogalkotó intézményekre tartozik, a felügyelő bizottság pedig mindig hozzáférhetett a, az anyagokhoz. Na most van egy másik téma is, amihez kapcsolódik a Dáli ügy irataiba való betekintés kérdése felügyelőbizottság részéről. Ez meglepett. Amikor a meghallgatás napján és utána olvastam a sajtót, és abban láttam olyan nyilatkozatokat, cikkeket, amelyek arról számoltak be, hogy a felügyelőbizottság nem kapott teljes betekintést a Dáli ügy összes aktájába. Meglepett. Sőt. Sőt, hát sértő is volt, mert később megismételték ezt a parlamentben is. Én pedig tényszerűen arról tudok beszámolni önöknek, hogy a felügyelő bizottság az általuk is elfogadott, általuk is aláírt megállapodás értelmében kérte és kapta meg a jelentés rövidített változatát. Megkapták egész egyszerűen, és aztán kérték a teljes betekintést az aktába, és azt is megkapták még aznap. Ha jól emlékszem, 17-én vagy 18-án mielőtt egyáltalán továbbítottuk az anyagot Máltára. Tehát teljes mértékben betekintettek. A bizottság nem. A bizottság és más intézmények, az Európai Bizottság nem tekinthet be ezekbe az aktákba. De a felügyelő bizottság betekinthetett, teljes betekintést kapott az aktába november végéig. Tehát náluk volt az anyag november végéig. Másfél hónapig ahogy kérték. Kérték, megkapták. Ebben nincs is semmi furcsa. Betartottuk a megállapodást, betartottuk az eljárást. Panasz sem jött. De aztán a meghallgatás után meglepve hallottam, hogy nem kapták meg az anyagot, csak a rövidített változatot. Nem tudom, hogy ez hogy mehetett ki ez az információ, de én tényszerűen e, cáfolom ezt, megkapták a teljes anyagot. Még hogyha most talán kicsit késő is van ahhoz, hogy pontosítsuk ezt az ügyet. Menjünk tovább. megvádoltak azzal is, hogy nem tartjuk be a felügyelőbizottság eh, szabályait. Én teljes mértékben tiszteletben tartom a felügyelőbizottságot. Nem értem, miről szól ez a dolog, nem is értem. Hogyan képzelhető az, hogy én nem tartom tiszteletben a felügyelőbizottságot? Ők ugyanis semmilyen kötelezettségeket nem rónak az Olafra, sem pedig a főigazgatójára. Olyan, mintha azt mondanák, hogy nem tartom tiszteletbe a német számvevőszék szabályait. Tiszteletbe tartom őket, csak nem rám vonatkoznak. A belső szabályzata a felügyelő bizottságnak nem is említ, nem is említi a főigazgatót. Nekem semmilyen kötelezettségem nem fakad a felügyelőbizottság szabályzatából. Nem is tudom megsérteni, nincs is benne semmi, ami rám vonatkozik, vagy az Olafra. Aztán most egy kicsit jogászkodom. Még hogyha lenne is valami kötelezettség az Olafra nézve ezekben a szabályokban, akkor sem lenne jogilag kötelező az a szabály, mert szerintem ez könnyen megérhető. Egy testület belső szabályai nem nincsenek kötelező erővel, nem, nem eh, köteleznek egy másik testületet semmire. És akkor az utolsó pont következik. tényleg nem is tudom, hogy mit mondhatnék még el, csak a tényekhez ragaszkodom, és nem akarok ideológiai vitába bocsátkozni, vagy vallásháborúba, hogy tiszteletbe tartja-e, szereti-e, abszolút tiszteletbe tartom. Azt gondolom, hogy az Olafot itt sérelem érte, sérelem érte azok miatt a vélemények miatt, amit, amik itt elhangzottak ebben a bizottságban, és aztán megjelentek a sajtóban. Olyan dolgok, hogy én hogy én nem tartom őket tiszteletbe, sőt, megsértem a szabályaikat. hogyan tudjuk betartani a saját vizsgálati szabályainkat, hogyha nem tartjuk tiszteletben egy más szerv szabályait, ilyen is elhangzott. Hát ez nem segített nekünk, nem volt. Nem esett jól. És hát a tényekre szorítkozva akartam ezt a dolgot tisztázni. Abszolút tiszteletben tartom azokat a szabályokat, amelyek egyébként semmilyen kötelezettségeket nem rónak rám nem is akarom őket megsérteni, de nem is tudnám őket megsérteni, mert nem vonatkoznak rám, nem is említenek engem, semmilyen kötelezettséget nem rónak rám. Másik dolog, személyzeti kérdés. Ez eh, számomra nem olyan lényeges. Én értem, hogy a felügyelő bizottság eh, szempontjából ez fontos, de nem hiszem, hogy ekkora figyelmet érdemel itt a parlamentben ez a kérdés. De ha már ennyire napirenden van, akkor még két percig feltartom önöket munkájukban. A felügyelő bizottság titkársága a működése 13 éve során soha nem rendelkezett 8 fős személyzettel. 4-5 ember dolgozott a titkárságom az első években, aztán 6, és aztán egy rövid ideig 7 ember dolgozott a főtitkárságom, a, a titkárságánál a felügyelőbizottságnak, és most azzal vádolnak, hogy kettővel csökkentettem az ő munkatársaik számát, mégpedig azért, hogy ne tudják ellenőrizni a munkánkat. Már a tény sem igaz, a szándék meg aztán főleg nem igaz. Abszolút tiszteletbe tartom a felügyelő bizottság belső szabályait, és abszolút figyelembe tart, tiszteletbe tartom a felügyelő bizottságnak a szerepét is, hiszek is az intézményes szerepében hiszek abban, nem csak hogy fontos, hanem hogy, hogy legyen egy ilyen felügyelő bizottság, amelynek a feladata, hogy megvédje az Olaf függetlenségét, és egyben, egyben ellenőrizze is, elszámoltassa az Olafot. Tehát az az állítás, hogy én csökkentettem a titkárságuk állományát annak érdekében, hogy ne tudjanak minket hatékonyan ellenőrizni, ezt én visszautasítom. Ez nem is tényszerűen sem igaz. A szándék pedig, amit nekem tulajdonítanak, az abszolút nem áll meg. Amikor az Olafot átszerveztük, teljesen megváltozott az organigram, a felépítési a szervezeti terve az Olafnak. Két üres álláshely amely a felügyelő bizottságinál létezett, azt a két, két üres állás helyet csoportosítottam át a nyomozati e, igazgatóságunkhoz. Tehát ott volt két üres álláshely, csak a lehetősége volt annak, hogy ott még ketten dolgozzanak. Elfben tudnék adni még nekik státuszt, persze. Elfben igen, de nem hiszem, hogy szükségem van a parlament eh, közvetítő szerepére, és jó hírem is van. Tehát nem, nem csökkentettem az effektív állományt. De jelenleg nagyon nehéz lenne két további státuszt biztosítani a felügyelő bizottságnak. Ezt Erről beszéltem az előző ülésünkön, az önök előző ülésén, mert 13 év óta létezik az OLAF, és most először került sor arra, hogy csökkentettük a létszámot az Olafban. A, ez a bizottság tudja legjobban, hogy miért kellett ezt megtenni. Nem a költségvetés csökkent, a személyállomány csökkent. 2%-kal e, csökken idén, 8 fővel, az előző években e, most úgy látszik, hogy 1%-kal csökken az állomány, és aztán valószínűleg inkább 2%-kal, tehát évente 8 emberrel fog csökkenni az állomány. Összességében, amiben biztosak vagyunk, hogy 23 álláshely fog megszűnni, de lehet, hogy 40. Ez a legvalószínűbb, hogy 5 év alatt 40 eh, fog megszűnni, álláshely fog megszűnni, és az MFF, hogyha még kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint eh, gondoljuk, akkor adott esetben még több munkahely fog megszűnni. Ezzel egy időben egyre több információ érkezik eh, a az Olafhoz, és egyre több vizsgálatot indítottunk, idén 30%-kal többet, mint tavaly, és tavaly volt az eddigi rekordév. Tehát kevesebben dolgoznak, 2%-kal kevesebben dolgoznak, és több munkát végzünk. Tehát ezen körülmények között nekem nagyon nehezemre esne átcsoportosítani státuszokat a felügyelőbizottsághoz. Egyébként néhány nappal ezelőtt beszéltem a felügyelőbizottság eh, elnökével, és eh, megállapodtunk arról, hogy közösen fogunk javaslatot tenni az intézményeknek, amelyben felvetjük ezt a komoly problémát, nevezetesen, hogy csökken az állomány, a státuszok száma, és ez aláássa az Olaf nyomozati, vizsgálati képességeit is. Köszönöm a lehetőséget még egyszer, hogy beszélhettem, és nem csak, hogy tisztázhattam a helyzetet, hanem ismertethettem önökkel azt, hogy az Olaf mennyire az Olafnak mennyire érdekében áll az, hogy megfelelő felügyelő szerve legyen, és ez megfelelően működhessen az önök segítségével is. Igen, tisztelt főigazgató úr! A Kont Bizottság nevében csak egy megjegyzést engedjen meg, hogy hozzáfűzzek bizottságként a felügyelő bizottság kérésére ö, végeztük el a vizsgálódást. Az OLAF független szervezet, a parlament ezt tisztelőben is tartja. Ö, régóta ennek tudatában vagyunk, konszenzus uralkodik ebben a tekintetben közöttünk, de egy demokrációban még a függetlennek mondott intézményeket is ö, ö, valamilyen módon ellenőrizni kell és lehet, és erre jött létre ez a felügyelő bizottság. És a parlament nagyon komolyan veszi, hogy ha a felügyelő bizottság tagjai nyílt ülésen kijelentik, hogy munkakörülményeiket korlátozva látják. És ezért döntött úgy a bizottságunk, hogy a felügyelő bizottság kérésének eleget teszünk, önnel közösen persze, keressük a választ a felvetésükre. Ennek az a lehetősége ma lett volna, de a felügyelőbizottság tagjai nem jöttek el, úgyhogy nem láttuk értelmét annak, hogy tovább toljuk a határidőt, tehát meghallgattuk most önt, viszont a mi tagjaink végül is mindkét felet hallották már, még hogyha nem is egyszerre voltak jelen, és örülök, hogy meg tudtunk felelni a felügyelőbizottság kérésének és az önkérésének is, hogy elmondják a véleményüket. Ayala Sender kollega nő kért szót. Először neki adom meg, mert el kell mennie, és utána a többieknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdetben jelentkeztem, illetve már az elején jelentkeztem, mert jelezni szerettem volna, hogy Keszler úr válaszát nem kaptuk meg írásban. Lehet, hogy a koordinátorok megkapták, de a többi képviselő nem kapott semmi. Írásos dokumentumot. Nagyon szép volt az ön magyarázata, Keszler úr, és értem is a válaszait bizonyos kérdésekre, de nem kaptam meg a konkrét válaszokat írásban. Csak azokat az információkat kaptam meg Kessler úrtól, amelyeket az ülések során, amely, amelyek most az ülés során elhangzottak. Először is köszönöm az érdeklődését és az információkat, amelyeket közvetített felénk. Most már meg tudom érteni az ön aggájait is, illetve azt, hogy mi mozgatja, mi motiválja önt és csak szerettem volna elmondani még azt, hogyha valamilyen gond adódik, vagy panasz érkezik hozzánk a felügyeleti bizottságtól, akkor furcsának tartjuk, hogyha minket nem tájékoztatnak, vagy kimaradunk az egész folyamatból. Hiszen már akkor is fenntartásokkal éltek egyesek, amikor ön eljött a szakbizottságunkba. Számunkra világos, hogy az OLAF vezetője, jó kapcsolatokat tart fenn, vagy jó kapcsolatokat kell, hogy fenntartson a felügyeleti bizottsággal, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy egy ilyen bonyolult szerv, mint az OLAF, amely még sok nehézséggel, hiányossággal küzdik, és ezt minden polgár világosan látja is. Tehát ez, ehhez szükség van ahhoz, hogy minden jól működjön, szükség van a felügyelőbizottságra is, hogy semmiféle kisiklás, félresiklás ne legyen. Tehát az összes információ, ami a felügyeleti bizottságtól érkezik, megkongatja nálunk a vészharangot is, ilyenkor nekünk utána is kell néznünk a dolgoknak, ez nyilvánvaló. A következő kérdés merült fel bennem, Februártól szeptemberig, tehát hét hónap leforgása alatt ön szerint a szerkezet átalakítása során, a struktúra átalakítása során nem adódott gond. Ez az új egyezmény szeptember óta van hatályban, de februártól szeptemberig ön szerint minden normálisan zajlott, semmiféle haladék nem volt Milyen problémákról van szó, amikor ön azt mondja, hogy ebben a hét hónapban gond adódott? Februárt, a februártól szeptemberig terjedő időszakban. Ez természetesen bennünket is aggaszt. Érdekelt volna az is, hogy sikerült-e behozni a lemaradást végül. Természetesen összefügg a felügyeleti bizottság munkája mm, az ön munkájával, az ön illetékességi hatáskörével és az ön elődjével is. Hét személyről van itt összesen szó, kik is ők, kiket érint mindez konkrétan, hány emberről beszélünk és milyen szinten tevékenykednek. És az ön által említett két személy administratív munkatárs volt-e, vagy milyen pozícióban vannak ők? hiszen másról beszélünk, ha az embernek öt, vagy négy, vagy három, vagy egy administratív munkatársa van. És ez természetesen szorosan összefügg a felügyeleti bizottság kapacitásaival és cselekvőképességével, hogy valóban meg tudja-e tenni azt, amit meg kell tennie, tehát tud-e függetlenül és hatékonyan működni. És aztán beszélt ön a ködről is, és olyan problémákról, amelyek eljutottak egészen a sajtóig is, a sajtó figyelmét is felkeltették. Nos, Kessler úr, Dáli úr esetében, amely szintén ö, a média középpontjában állt, egy ö, sajtótájékoztatót hívtak össze, szó volt itt a média nyomásáról, de hát ön hívta össze a sajtótájékoztatót és az üléseken azokat az anyagokat használtam fel, amelyeket ön a sajtó konferencia alkalmával, a sajtótájékoztató alkalmával továbbított a média felé. A máltai médiának is átadott bizonyos dokumentumokat, és ön mindig nyomásról beszél, nem tudom, hogy milyen nyomásról van itt szó, és lehet, hogy ez még csak még sűrűbbé teszi a ködet, a helyet, hogy eloszlatná. Önt tehát kötik a, a titoktartási szabályok, másrészt ugye átláthatóan kell működni, de hát azért, hogyha túlzottan túl sok információt juttatunk el a médiának, az sem jó. Tehát fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan is működünk együtt a médiumokkal, vagy a médiával, adott esetben kényes témákról van szó, itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Én ilyen esetben egyébként nem beszélek a médiával. Legfeljebb akkor, hogy a szemvevőszéki tagok kinevezéséről van szó. Egyébként nem, és fontosnak tartanám, hogy mindenki ugyanazokat a szabályokat tartsa be a médiával való bánásmód terén. Ami a munkatársakat illeti, illeti illetve a struktúra átalakítását, négyről ötre növekedett a, az igazgatóságok száma. Kérdés, hogy utána kell -e nézni konkrétan az igazgatósági struktúrának a továbbiakban is. Mi parlamentként ugye mindig azt követ, követeltük, hogy főként a, a vizsgálati munkában, a vizsgálódásban vegyenek részt a munkatársak. Köszönöm, főigazgató úr. Örültem volna, hogyha a bizottsággal együtt jött volna hozzánk, de hát jó, meg kellett adnunk önnek a szót, és ilyen formában is megejtettük ezt. El szeretném mondani, hogy ön számomra a, az önellentmondásosság megtestesülése, most akkor van probléma, vagy nincs probléma? Mert ön azt mondta, hogy nincs probléma, aztán azt mondta, hogy van probléma február óta. Amit most elmondott nekünk, az alapján azt kell, hogy gondoljam, hogy a felügyelő bizottság, amely ugye egy korábbi bírósági bíróból, egy másik bíróból, egy képviselőből és egy ellenőrből áll, ezek kitalációk, ezek a problémák, amelyeket a felügyelőbizottság leírt nekünk, de ezeket írásban küldték el nekünk, és ön csak akkor reagált, amikor maximális nyomás nehezedett önre. Pedig ez önnek a saját kötelessége lenne, hogy kooperatívan működik egyet, mind, együtt mind a felügyelőbizottsággal, mind velünk. Tehát, hogy a felügyelőbizottsággal gondok voltak, ezt már régóta tudjuk, megvizsgáltam a kérdést, és jó lett volna, hogyha önök közös eredményre jutnak, de úgy tűnt, hogy nem tudnak egymással megegyezni, még semete biztos nyomására sem. Hát akkor mit csináljunk még? Mit lehet még itt tenni? Miért van ez ennyire kiélezve ez a helyzet? Nagyon érdekelne, hogy honnan van ez a nagy ellentmondás, amit nem sikerül feloldani, miközben semmilyen probléma nincs, ahogy ön mondja. Aztán azt mondja, hogy a parlament iránti tisztesség követelt öntől, hogy eljöjjön és nyilatkozzon. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdéseinkre adott válaszait Dali úrral együtt vizsgáltam meg, és úgy tűnik, hogy minket nem tisztel annyira, mint a sajtót, mert a sajtónak sokkal részletesebben válaszolt, mint nekünk. Tehát ha a velünk, vagy szemben gyakorlandó tisztességről beszél, akkor vessük már össze ezeket a dolgokat egymással. Ön, mintha több mindent kívánna eltitkolni előlünk, mint amennyit elmond. És a mi őszinte információ kérési szándékunkra ön nem válaszol. Mi is az alap? Egy olyan közigazgatási szervezet, amely közigazgatási hatósági vizsgálatokat végez, és Dali úr is ezért felelős. Ön is ö, ö, elismeri, hogy a biztos visszalépése nem véletlenül történt, tehát ö, itt tovább kell vizsgálódnunk, sajnos azt kell, hogy mondjam. Továbbá az eljárás egészét a probléma megoldása tekintetében a felügyelő bizottsággal nem tartom megfelelőnek. Arra kérem önt, hogy a felügyelő bizottságot vegye komolyan, mint ahogy korábban ezt tette is, mert nem öncélú a szervezet. Önnek ö, ugye nyolc éve van munkakapcsolata. Mindig voltak és lesznek is problémák a, a konstrukció miatt is a felügyelő bizottság jogosult az Olaf által elvégzett vizsgálatokat vizsgálni. De a nyolc év alatt soha nem voltak ennyire kiélezettek a konfliktusok ön és a felügyelő bizottság között. Hogy ez kiéleződött, ezzel ön magának árt, az Olafnak is árt, de a felügyelő bizottságnak is árt. Azt szeretnénk, hogy a felügyelő bizottság a feladatát tudja végezni. Ez egy általunk kinevezett testület, és nekünk kötelességünk ennek a testületnek a munkáját lehetővé tenni. Ehhez viszont az is kell, hogy önök között emberi hangvétel legyen. Azt szeretnénk, hogy az Olaf eredményes legyen, ön főigazgató úr is eredményes legyen, de kérem, hogy, hogy ehhez legyen kooperatívabb. Köszönöm, Gájer úr. kérdésem nincs a főigazgatóhoz, nekem kommentárom lenne, megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezen bizottság működésével kapcsolatos ez. Szeretném, hogy a két dolgot külön választanánk, világosan egyértelműen. Az egyik témakör az, hogy milyen a viszony Kessler főigazgató és a felügyelőbizottság között. Ez egy ez egy hatósági kompetenciánkba tartozó kérdés. Ezt tisztázni kell. Örülök annak, hogy Kessler úr és a felügyelőbizottság külön-külön nyilatkozott nekünk, mert azt hiszem, hogy ha egyszer lennének itt, akkor még kevésbé tudnánk előre lépni, mert az érintettségük révén részletekbe keverednénk itt bele ami nem érdekel minket. És nincs is időnk és kedvünk ilyen részletekbe menő vitákba belebocsátkozni. De ennek a kompetencia tisztázási vitának van egy másik aspektusa is. A Dali ügytől ezt külön kell választani. És ne akarjunk már, már tisztázott ügyekre állandóan visszatérni. Már egy hónappal ezelőtt lezártuk azt a másik ügyet. Nem tudom, két-három, zárt ül, két-három óráig egyeztettünk zárt ülésen, és hoztunk egy döntést. Ez két forrás alapján tettük, a máltai hatóságok jelentése alapján és a bizottság jelentése alapján. Jó, jó, nem igaz, mondja Gressz asszony. Jó, hát akkor majd tisztázzuk. Lehet, hogy neked van más forrásod, nekem nincs. Tehát a bizottsághoz intéztünk egy kérdést, hogy megkaphatjuk a jelentést. A bizottság azt mondta, hogy nem, nem kaphatjuk meg. Most akkor vagy leválasztjuk az egész bizottságot, vagy lenyeljük ezt a békát. De Kessler urat nem kérhetjük arra, hogy nekünk olyan jelentéssel szolgáljon, amelyhez nem férhet ő sem hozzá, és mi sem. Hogyan lépjünk akkor tovább? A második kérdés az, hogy most mi vizsgálóbizottság vagyunk, vagy szakbizottság. Szerintem mi nem vizsgálóbizottság vagyunk, nekünk az Európai Bizottság költségvétését kell felügyelnünk, és a csalás ö, ügyi hivatalt kell támogatnunk. Ö, lehet kérni, hogy Dali úr jöjjön ide, a koordinátorok dönthetnek így, de válasszuk már ezt külön. Van ott egy külön vizsgálóbizottság, mert akkor, ha ilyesmit csinálunk, akkor egy kompetencia nélküli önbíráskodó szervezetté válunk. Ez egy kérés a kollégáim felé, de az elnök úr felé is. Rendben, hát egy nagyon izgalmas vita kellős közepén vagyunk. Egy dolog biztos, a szakbizottságunkban, és azt gondolom az általunk kiválasztott eljárás teljesen helyes volt, teljesen alaposan átgondoltuk az egyes lépéseket. Október 15-én Kessler úr ön továbbította az információt a bizottság felé ezen a napon, Október 16-án telefonon értesített engem Semet a biztos úr, Dali biztos úr lemondásáról. Ugyanaznap volt a bizottság részéről egy sajtónyilatkozat, és aztán 17-én a bizottság azt hiszem sajtó, sajtótájékoztatót tartott, amelyen ön Keszler úr szintén részt vett, és a szakbizottsági tagok, akikkel felvettem a kapcsolatot, azután, hogy ön is állást foglalt a sajtótájékoztató során, úgy gondolták, hogy ha az OLAF főigazgatója lehetőséget lát arra, hogy közvetlen tájékoztassa a sajtót, akkor a polgárok által közvetlenül megválasztott képviselőknek is meg kell adni a lehetőséget, hogy önnel eszmecserét folytassanak. Ezt egy zárt ülésen, egy koordinátori ülésen tettük meg, Ön elmondta, hogy a bizottság vizsgálja a zárójelentést, politikai döntésről volt szó, ami a Dali úr visszalépését illeti, és ezen háttér előtt mi az elnökök értekezletét, a parlament elnökeinek értekezletét tájékoztattuk, és azt javasoltuk, hogy megfelelő eljárást indítsunk útjára, másrészt pedig arról is tájékoztattuk őket, hogy úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne kérdéseket feltenni a bizottság elnökének is. Én viszonylag visszafogott voltam az ügy kapcsán, de úgy gondolom mégis, hogy nincs a világon olyan parlament, amely megengedi, hogy egy miniszter visszalépjen anélkül, hogy a miniszterelnök egy nyilvános ülésen elmondja a képviselőknek azt, hogy miért is lépett vissza az adott miniszter. Miért van ez másként európai szinten? Miért engedjük meg, hogy Helmut Schmidt követelje, hogy a parlament indítson út, útjára egy forradalmat, és vegye, ragadja meg a demokratikus kontroll lehetőségét is. Hát a demokratikus motor kontrollja a parlament. Miért van az, hogy ezt kívülről kell, hogy valaki megmondja nekünk? Hiszen nekünk jogunk van arra, hogy rákérdezzünk, hogy mi történt, mik voltak a valós okok. Ha a polgárok és a nyilvánosság kérdéseket tesz fel, és mi képviselők nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, hát akkor gond van. És a másik kérdés, ami ezzel összefügg pedig, hogyha nekünk nem juttatnak el bizonyos információkat, nekünk megválasztott képviselőknek, és hogyha a bizottság vagy az OLAF nem találja meg az útját, módját annak, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson számunkra az információkhoz, nem csak jogunk van ahhoz, hogy ezt nyilvánosság elé tárjuk, hanem kötelezettségünk, hogy ezt megtegyük, hiszen az európai polgárok nak joguk van arra, hogy az ő képviselőik ellenőrizhessék a bizottságot, de hát információk nélkül nem lehet ellenőrizni senkit. Ennyit arról, hogy mit tett a bizottság. A felügyeleti bizottság. Hát vannak spekulációk, ezekben én nem veszek részt, én nem spekulálok, információkra van szükség. Lehet, hogy egyik-másik képviselő szívesen spekulál, de anélkül, hogy nem megkapnám a szükséges információkat, egy dolgot tudok elmondani, amit elmondtam annak idején is. Barroso biztos elnök úrnak elmondtam, hogy a legjobb ellenszere a különböző összeesküvés elméleteknek az, hogy az Európai Bizottság maga végezze el a megfelelő felvilágosító munkát, és teremtse meg a megfelelő transzparenciát, átláthatóságot. Úgy gondolom, megvannak a megfelelő szolgálatok ahhoz, amelyek megtalálják a jogilag is tiszta eljárást arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Ez ennyit a Dali ügyről, de hát Kessler úr látogatása során nem erről van szó lényegében, hanem a felügyelő bizottság nyilatkozatairól a november 6-ai nyílt ülésen elhangzott nyilatkozatairól, és Kessler úr ezt jött tisztázni. De hát ugye nyilván felvetették azt a kérdést is, hogy mi szakbizottságként hogyan is járunk el, én mindenben egyeztettem a koordinátorokkal, megbeszéltük egymással, hogy hogyan járunk el. Egyetlen egy dologban döntöttem egyedül, mégpedig abban, hogy Kessler, Kessler főigazgató úrnak lehetővé tettem, hogy egy nyilvános ülésen nyilatkozzon meg. Úgy gondolom az együttműködés szellemében ez elfogadható, és azt hiszem itt az idő, hogy akár ön is válaszoljon most a feltett kérdésekre, parancsoljon. Thank you. Oh, very shortly, but I think uh, some... Csak uh, röviden, mert tartozom önöknek néhány válaszsal. Ahogy a Dali ami a Dali ügyét illeti, csak tényt akartam hangsúlyozni, tehát az Olaf szó szerint követte a szabályokat, különös tekintettel a felügyelőbizottság uh, szerepére mert azért, azért mondtam ezt el, mert félreértés volt, és nem hibáztatok ezért a félreértésért senkit, név szerint, hanem egész egyszerűen el akartam mondani, hogy mi a szabályokat követtük, illetve azt a megállapodást, amit a felügyelőbizottsággal közösen aláírtunk. Sajnálatos módon ez megtörtént, nem szeretném, hogy ha valaki olyan következtetéseket vonna le ebből, mint hogyha az Olaf el akart volna a Dali ügyjel kapcsolatban titkolni valamit a felügyelőbizottság elől. Erről beszélni e, szerettem volna. Gressle asszony mikrofon nélkül e, kiabál be kérdéseket. Keszer úr megnyugtatja, hogy hamarosan ezekre a kérdésekre is sor kerül. De előbb a felügyelőbizottságról beszélnék. Kikerült egy olyan információ, miszerint én visszatartottam volna az információt, vagy nem adtam ki az adatokat. Remélem, hogy ezt tisztáztuk, még ha csak egy hónappal később is. Nem akartam, hogy ilyen spirál tovább mehessen, ezért ragadtam meg ezt az alkalmat, hogy ezt a kis dolgot itt kiigazítsam egy nyilvános ülésen, itt a, itt a bizottság előtt. Igen, a Dali ügyjel. A februártól szeptemberig nem a Dali ügyről volt szó. Igen, többeket megnyugtat Keszler úr, hogy válaszol a kérdésükre. De... Gressle asszony kérdésére is válaszolok, ami, tehát mi történt február és szeptember között? Akkor részletesebben elmondom, amit elmondtam. Sajnos az Olafnak korábban nem volt semmilyen eljárás rendje arra, hogy hogyan működjön a, a, együtt a felügyelőbizottsággal. Voltak elképzelések, de azokból soha nem lett semmi. Nem volt tehát eljárásrend, tudom, hogy ez baj. Én, én, én jogász vagyok, de nem vagyok jogszabálymániás vagy eljárásmániás, de mégis az eljárásrendek azok segítenek. Tehát február 1-től beindult az OLAF átszervezése, és új felülvizsgálati bizottság, felügyeleti bizottság alakult, öt olyan emberből, akik korábban nem ismerték egymást, akiknek meg kellett szokniuk egymást, szükségük volt egy kis időre ahhoz, hogy megismerjék egymást és kialakítsák a saját szerepfelfogásukat. Ők újak voltak, mi újak voltunk, és nem volt eljárásrend. miért lettek új problémák? Tehát kérdezte Gressle asszony. Persze, mindig voltak problémák eh, eh, a felügyelőbizottság kapcsolata. Ezek most új problémák az ön meglátá, megfogalmazása szerint. Gressle asszony eh, mikrofon nélkül magyaráz. Újak is lettek a problémák, igen, meg, meg, meg súlyosbottak, igen. Az Olaf új kéréseket kapott, olyan kéréseket kapott a felügyelőbizottságtól, amit korábban soha. Azonnali hozzáférést az aktákhoz. Sajnálatos módon a, a, a képviselők közbevetéseit a tolmácsok nem hallják, így nem tudják fordítani. Tehát korábban nem kértek azonnali hozzáférést folyamatban levő ügyek nyomozati anyagához. Tehát amikor egy, az első ilyen kérés bejött, akkor arról nekünk is véleményt kellett ö, erről kialakítanunk. Felkértem a felügyelő bizottságot arra, hogy üljünk le, és alakítsuk ki az eljárásrendet. Ez szeptemberre sikerült. Én nagyon hálás vagyok a felügyelő bizottságnak, hogy sikerült egy olyan kölcsönösen elfogadható eljárásrendet kialakítani, amely működik. Amióta az életbe lépett, mindenki betartja a megállapodást, és nincs is azóta semmi probléma. Három lépésben közelítjük meg ezt az ügyet. Ugye 2007-ben kötelezettségeket rót ránk a, a, a, az Európai Adatvédelmi Biztos, Kér, kérniük kell tehát, ezt kérik, mi pedig kiadjuk. Szeptember óta ez működik. Mi elszámoltathatóak vagyunk, azok is akarunk maradni, és hiszek is az elszámoltathatóságban. Parlament előtt, közvélemény előtt, felügyelőbizottság előtt, és be akarom tartani az elszámoltathatósági szabályokat, de kötnek engem a, az olyan szervek szabályai is, mint az adatvédelmi biztos. megkapták a szabályokat, megkapták az anyagokat, a betekintést, azóta dolgoznak. Betartjuk ezt a megállapodást, amely összhangban van az adatvédelemmel, és az adatvédelmi biztos 2007-es eh, véleményével. Hát szerintem működnek a dolgok, és ez a legfontosabb. Válaszolják a kérdéseket. Mrs. Gressley. Uh, eh, well, and eh, also, and eh, also, uh, mi, mi... asszony kérdése és Ayala asszony. Sin, I understood the, the answers, but this is of course an internal issue. I cannot do anything. Uh, uh, by the way, you asked the... Ön, önök a a bizottsághoz tették fel a kérdést, és ezt a bizottság kérdezett tőlem, e, továbbadták a kérdést, én aztán válaszoltam az Európai Bizottságnak, és aztán önök, ők pedig továbbadták önöknek az én válaszaimat, ha jól értem. Hiszünk az elszámoltathatóságban, ahogy mondtam, elszámoltathatóak vagyunk, de be kell tartanunk a szabályokat, a, a, a törvényt. Ezt szeretném tenni. És bizonyos kérdésekre nem tudtam válaszolni, mert a vizsgálat tartalmára vonatkoztak a kérdések, én pedig nem válaszolhatok a vizsgálat tartalmára vonatkozó kérdésekre. Önök kérdeztek arról is, e, és megint csak e, a ködöt akarom eloszlatni, hogy érte engem nyomás nem kaptam, nem, nem éreztem semmilyen nyomásgyakorlást, és nem kaptam semmilyen utasításokat senkitől. Senki nem gyakorolt nyomást ránk. Én magam sem említettem nyomásgyakorlást soha. Megint, megint mikrofon nélkül teszik fel a kérdést sajnos. Erre a válasz nem emlékszem, hogy én valaha említettem volna a sajtótájékoztatón is, hogy nyomást gyakoroltak rám. Itt ebben a szakbizottságban, lehet, hogy említettem, de inkább ott az idő vagy a helyzet nyomásáról beszélhettem, amikor a vizsgálat befejeződött, aztán lemondott a biztos, és ezt követően kellett sürgősen a máltai bűnügyi szerveknek elküldeni a jelentést, akkor kerültem nyomás alá, mert sürgősen el kellett küldeni ezt a, ezt a jelentést. Köszönjük, kedves kollégák! Sorry, um, we have an um, agreement with them. Okay, thank you very much. Important. Sorry, sorry. sorry I get the information that we. Azt a azt az információt kaptam, hogy a tolmácsok befejezik a munkát, be kell fejeznünk a, a